Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit eröffne ich wieder. Kedves kollégák, folytatjuk a szakbizottsági ülésünket, és mielőtt rátérnénk a 14-es napirendi pontunkra, megragadnám az alkalmat, és hát összefügg ez a 14-es napirendi pontunkkal is, hiszen az, aki nagyon intenzíven nyomon követi a TTIP tárgyalásokat, sajnos módon elhagy bennünket. Márti Kalauszról van szó, aki hat éve a titkárság tagja, nagyon intenzíven kísérte a különböző dossziékat, és főként igaz ez, miután a Lisszaboni szerződés a parlamentnek a kereskedelmi kérdésekben illetékességet adott. A TTIP és a CETA tárgyalásokat és segítette. Márté most azt hiszem 15-én, március 15-én fog elmenni. És hát azt nem mondom, hogy az ellenséghez megy, de a partnereinkhez megy. Az Európai Bizottság főtitkára alá tartozik ezentúl. Sok sikert kívánunk neki, de hát kívánjuk saját magunknak is azt, hogy az Európai Bizottság majd az ő munkája révén baráti módon viszonyul a parlamenthez. Köszönjük szépen az eddigieket, és sok sikert! Gut, dann kommen wir zu Punkt 14. Rendben, akkor a 14-es napi rendi pont következik, T-tip. Miután heves vitát folytattunk az általam kidolgozott munkadokumentumról, még egyszer végig gondoltam azt, amit a kollégák elmondtak, és megpróbáltam egy olyan állásfoglalási javaslatot készíteni, amely élvezi a többség támogatását itt a szakbizottságban, reményeim szerint. sikerült meghatároznia a menetrendet erre a feladatra vonatkozólag. Új európai parlamentünk van, ugye? A képviselők fele új képviselő, új európai bizottságunk is van, és azt hiszem, ezért e- európai részről érdemes még egyszer elgondolkodni azon, hogy hogyan is kezeljük a TTIP-pel kapcsolatos tárgyalásokat. Már csak azért is, mert az Európai Unió számos tagállamában nagyon kritikusan viszonyulnak a kérdéshez, a közvélemény hevesen vitatkozik ezekről a kérdésekről, nagyon sok az aggály, nagyon sok a mendemonda is, és ezeket nekünk mind-mind tisztáznunk kell. Azt hiszem, kedvező az időpont arra, hogy erről témáról beszéljünk, és a tárgyalások dinamikája tekintve is elérkezett az ideje annak, hogy most behatóbban foglalkozzunk ezzel. Másfél éve folynak a tárgyalások, és örülök, hogy Ignacio Desszerro is itt van, a hátsó sorokban ül. Az Európai Bizottság részéről ő vezette a tárgyalásokat. Noha már nyolc tárgyalási fordulóra is sor került, egyelőre érdemi megállapodás még nem született. Ez nyilvánvalóan összefügg azzal is, hogy transatlanti partnereink egyelőre még nem álltak hozzá a dologhoz oly ambiciózusan, mint ahogy esetleg mi tettük. Most ott is egyre hevesebb vita zajlik a kérdésről. Valószínűleg ezen a héten vagy a jövő héten az Egyesült Államok kongresszusa és szenátusa is közösen létrehoz egy úgynevezett Trade Promotion Authority nevezetű grémiumot, amely lehetővé teszi, hogy a kormány megállapodást kössön a kongresszus egyik képviselőjével beszéltem ma reggel, aki úgy gondolja, hogy májusban fogják a TP8-t elfogadni a kongresszusban. Tehát egyfajta párhuzam alakul ki, egyrészt az amerikai kongresszus álláspontja, másrészt pedig az Európai Parlament álláspontjának kialakítása között. Kedves kollégák, én ezt helyén valónak tartom így módon, hiszen miután másfél évig tárgyaltak a felek, itt az ideje, hogy az Atlanti-óceán két partján a parlamentek is a demo- kialakítsák demokratikusan legitimált álláspontjukat, és világos jelzést adjanak arra vonatkozólag, hogy az eddigi tárgyalások milyen eredményt hoztak, és hogy hol szeretnénk további előrelépést látni. Ezért kell állásfoglalást kialakítanunk, és tekintettel arra, hogy milyen széles körű vita alakult ki, nem arra tettem javaslatot, hogy az INTA egy hagyományos állásfoglalást fogadjon el, hanem hogy a 108. cikk harmadik vagy negyedik bekezdése alapján járjunk el, ami azt jelenti, hogy sok szakbizottságot bevonunk a munkába. Azt hiszem ez is a parlament egyik ismére jellemző ránk, hogy ilyen esetekben nem csak egy szakbizottságot bízunk meg a feladattal, hanem igyekszünk minden véleményt bevonni a szövegbe. Ez azt jelenti, azt hiszem összességében 14 szakbizottság fogja a véleményét megfogalmazni az állásfoglalás számára, amelyben az illetékes az INTA szakbizottság. Ilyen azt hiszem eddig még soha nem fordult elő. A menetrend szerint ma még egyszer megvitatjuk a szövegtervezetet, és utána közösen folytatjuk a munkát. Májusban fogjuk a plenárison remélhetőleg elfogadni az állásfoglalást, és ahogyan mondtam, ez párhuzamosan zajlik az Egyesült Államok kongresszusának munkájával. A javaslatomban öt blokkra bontottam a témát. Nem véletlenül nem írtam egy hosszas értekezést magáról a TTIP-ről a szöveg részeként, hiszen erről azt hiszem már behatóan beszéltünk, és 2003-ban volt is egy általánosabb állásfoglalása a parlamentnek a TTIP-ről. Ezért elegendőnek tartottam azt, hogy röviden megindokoljam, csupán, hogy egy globalizált világban, egy globalizált gazdaság korában miért is lenne szükség a TTIP-re, annak érdekében, hogy egy fair globális gazdasági rendszer jöjjön létre, annak, és annak érdekében, hogy a verseny a minőség és a hatékonyság mentén működjön, nem pedig a szociális dömping alapján. Tehát fair, méltányos szabályokat akarunk a világ számára. Ha megnézzük, hogy az USA és az EU közösen a globális GDP 50%-át adják, és a globális kereskedelem körülbelül egyharmadát, akkor ez nyilvánvalóan meghatározza az alapvető normákat a világgazdaság működése számára. Ha megnézzük a globális értékteremtési láncokat, akkor ez egy világos változást mutat, egy elmozdulást azon elgondolás felől, hogy az egyes nemzetgazdaságok mind-mind egy, egy specializált területen termelnek. Globális értékteremtő láncaink vannak, amelyeket stabilizálni kell, azért, hogy ezek a globalizált értékteremtési láncok mindenek előtt az európai munkavállalók érdekében is tovább jól működjenek. Az általános leírást követően ismertettem a szövegben a három tárgyalási blokkot. Főként az első blokkot vagy első csoportot illeti, itt ugye a piaci hozzáférés kérdéséről van szó, itt nekünk nagyon határozott érdekeink vannak, még akkor is, hogyha átlagosan a vám értéke alacsony, még mindig azt látjuk, hogy bizonyos területeken a vámok igenis akadályokat képeznek, például kerámia termékek gyártása területén és más egyéb területeken is. De például az Egyesült Államokban a közbeszerzések területére is igaz mindez. A Buy American Act kapcsán említem ezt. Itt is egyfajta nyitásra lenne szükség az európai szolgáltatások és áruk számára. Szerintem itt igen offenzíven haladunk egy közös irányba a magunk részéről, és szerintem a nagyobb problémák nem ebbe a kérdéskörbe sorolandók. A második csoport, a második kosár, ha fogalmazhatok így, már nagyobb hiányosságokat mutat. Itt a nem tarifális kereskedelmi akadályokról van szó, egy pontosabb elemzést kíván meg ez a kérdéskör úgy ítélem meg, hogy vagy egy közösségi standardot alakítunk ki, közösségi normákat, és eljutunk a közös kölcsönös elismerésig, vagy pedig csak felsoroljuk, listázzuk az kölcsönös információkat, hiszen előfordulhat, hogy a mindennapi élet egyes területen nem tudunk elfogadni egy hirtelen bevezetett közös normát, és a közös területeken eh, ugye van különböző megközelítési módozatok léteznek az Atlanti óceán két partján, ezért én személyesen sok területen eh, nagyon nehezen tudok csak közös normákat elfogadni, ilyen például a gépjárművek fékezési rendszere, hogy egy példát említsek. Sok területen a normák, a tanúsítványok kölcsönös elismerése lesz egy nagyon lényeges kérdés, és ez azt hiszem hasznos is volna. Ha például a dugaszoló ajzatok azonosak lennének, akkor sok területen előrelépés történhetne, az üzemek működtetésében is például. Sok más ágazatban is találhatunk egyébként példákat, a kettős tanúsítás, vagy a dupla tanúsítvány is egy ilyen probléma. Sok Európában működési engedéllyel rendelkező vállalat arra kényszerül, hogy Amerikában is engedélyeztesse működését, például a gyógyszeripari termékek területén, noha a követelmények szinte azonosak. A kkv számára is sokszor mérvadó lehet, hogy eh, egy adott termék mennyi ideig rostokol a vámőröknél, Úgyhogy világos keretfeltételek lenne szükség, amelyek stabilizálják ezeket a körülményeket Európában. Vannak azonban a tárgyalások során azonosított területek, ahol egyszerűen lehetetlen megállapodásra jutni, mert nagyon különbözőek a rendszereink. A vegyiparra emlékeztetnék, Európában a REACH egy nagyon jó szabályozás, átfogó ellenőrzéseknek, elemzéseknek vetjük alá a különböző vegyi anyagokat, és ennek megfelelően vagy engedélyezzük azok használatát, avagy sem. Ez nincs meg az Atlanti óceán túlpartján, ezért itt a kölcsönös elismerés nem működhet. Legfeljebb tájékoztathatjuk egymást arról, hogy hogyan látjuk a különböző kockázatokat. Az élelmiszeripari termelés területén is ez a helyzet. A géntechnológiailag módosított takarmányokra és élelmiszerekre vonatkozóan a mi szabályozásunk teljesen eltér az USA beli szabályozástól, itt sem tudunk majd kölcsönös elismerésre, a kölcsönös elismerésig eljutni. Itt azt hiszem senki nem is akarhatja megkérdőjelezni az európai normákat. Ami a szolgáltatásokat illeti, ma délelőtt volt egy meghallgatásunk a TISZA témájában. Szerintem érdemes minden kétséget kizáróan tisztázni azt, hogy mely területeken kell kizárni a közérdekű tevékenységet végző vállalatokat. Egy pozitív lista megközelítést kell követni, úgy, ahogy eddig is tettük a különböző kereskedelmi megállapodások esetében, hogy főként a közérdekű szolgáltatások területén biztosítsuk, garantáljuk a biztonságot. A harmadik csoport a legvitatottabb, minden kétséget kizáróan, azt hiszem itt is érdemes elgondolkodnunk azon közösen, hogy milyen álláspontot is képviseljünk, már csak azért is, hogy az Európai Bizottság is tisztában legyen azzal, hogy mi mit várunk el a tárgyalásoktól. Ide tartozik az is, hogy a földrajzi eredet megjelöléseket megvédjük. Ezt a védelmet mindenképpen biztosítsuk az Egyesült Államokban is, azért, hogy teljesen világos legyen, hogy a mezőgazdasági termékek megfelelő védelmet élvezhessenek az USA-ban, és ezáltal segítve a regionális termelőket. A kapcsolódó szomályok területén is szeretnénk biztosítani természetesen azt, hogy legyen lehetőség az együttműködésre, az olyan együttműködés, amelynek a célja, hogy a normák további kialakítása során közösen tudjunk előre haladni, de úgy, hogy ez ne kérdőjelezze meg a demokratikus döntéshozatali folyamatainkat. Az Európai Bizottság által kialakított javaslat a szabályozási együttműködésre engem még nem győzött meg teljes mértékben, nem vagyok ezzel teljesen elégedett. Számomra egyértelmű, hogy egy ilyen szabályozási együttműködés során nem vonjuk be közvetlenül az érdekelt feleket, hanem sokkal inkább az állami szabályozókat szeretnénk bevonni a munkába, ahogyan a ISO standard esetében tettük, és egy-egy standard vagy norma elfogadása nyilvánvalóan egy-egy demokratikusan megválasztott parlamentben kell, hogy történjen, és nem másutt. A beruházási védelem kérdése sokak számára fontos, és itt is világos előrelépés történt álláspontunk kialakításában. Az, hogy a beruházókat, befektetőket megvédjük, akkor, hogyha ők korrekt módon elvégzik feladataikat, természetesen, és ide tartozik az OECD iránymutatásainak a betartása is, a vállalkozások szociális felelős, társadalmi felelősség vállalására vonatkozóan is az, hogy ne kerüljön sor diszkriminációra, illetve hátrányos megkülönböztetése, ugyanakkor azonban a külföldi befektetőket, beruházókat nem szabad hátrányosan kezelni, biztosítanunk kell, hogy mind a bel, mind a külföldi beruházóknak ugyanolyan jogaik legyenek, és erre azt hiszem kiváló lehetőséget nyújtanak a különböző jogalkotási normák az Atlanti óceán mindkét partján. A negyedik terület, a negyedik csokor összefügg azzal, hogy véleményem szerint miért is van szükség egy ilyen kereskedelmi megállapodásra. Ide tartoznak a fair, méltányos normák, a hatékonyság és a minőség legyen a verseny alapja, ne pedig a szociális és a környezetvédelmi dömping. Ehhez hozzátartozik egy nagyon erős fenntarthatóságról szóló fejezet, ahol a munkavállalói jogoknak is szerepelniük kell. Érdemes elgondolkodni azon is, hogy a különböző európai vállalkozások milyen magatartást biztosítanak más országokban, Európán kívül, az USA-ban. A szociális partnerség követése, illetve szociális partnerség elvének betartása nem csak Európában kell, hogy egy norma legyen, hanem az USA-ban is. Bízom az átlátható együttműködésben, meggyőződésem, hogy ha jó eredményt akarunk elérni, akkor mindenképpen egy széles körű párbeszédre van szükség, és a lehető legmagasabb szintű átláthatóságot kell érvényre juttatnunk, mint a képviselők, mint pedig a nyilvánosság felé. Egészen röviden ennyi lenne a javaslatom és most várom a megjegyzéseiket. Kaspar úr következik először is, Krisztod Rovolt asszony képviseletében, illetve őt helyettesítve. Köszönöm szépen, hát sajnos a kolléganő megbetegedett, ezért megkért engem arra, hogy kérjek elnézést a nevében, amiért nem tud itt lenni. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a kiváló jelentéstervezetet, Számunkra az egy ai pontban áll a leglényegesebb elem, nevezetesen, hogy a TTIP tárgyalásoknak egy kiegyensúlyozott, jó minőségű kereskedelmi megállapodáshoz kell vezetniük, amely elősegíti a fenntartható növekedést, minőségi munkahelyteremtést tesz lehetővé az európai polgárok számára, kedvező az európai fogyasztók számára, növeli a nemzetközi versenyképességet, és lehetőségeket teremt az európai vállalkozások, főként a kkv számára. És a megállapodások tartalma fontosabb, mint a tárgyalások előre haladásának sebessége. Ebben mellen áll minden, amit a parlament szeretne. Akarunk egy ilyen megállapodást, de nem minden áron, és nem mielőbb. Azt akarjuk sokkal inkább, hogy egy igazán jó megállapodás szülessen azért, hogy élni tudjunk a lehetőségeinkkel, a polgáraink érdekeit szolgálva ezzel, és hogy végül ne váljanak valóra azok a veszélyek, amelyekről olyan sokat beszél a közvélemény is. Ezzel a jelentésen azt hiszem egy nagyon jó felütésre került sor a ciklus elején. Nem követtük el azt a hibát, hogy már előjáróban bizonyos követelményeket fogalmazunk meg, hiszen az Európai Bizottság az az intézmény, amely a tárgyalásokat lefolytatja a részünkről. Az a lényeg, hogy a saját véleményünket a bizottsággal közöljük. A Marera jelentése 2003-ban ezt meg is tettük. Az önjelentése ehhez kapcsolódva még inkább részletekben menően megállapítja azt, hogy mi a parlament álláspont és konszenzust teremt ebben a kérdésben. Ami a szabályozási kérdést illeti, azt hiszem a szabályozás témáját mindenképpen a TT tárgyává kell tenni. Az átláthatóság területén is előrelépésre van szükség. Mióta felállt az új bizottság, és eh, Malmström asszony átvette ezt a témát, sikerült itt előbbre jutunk, de nagyon jó lenne, hogy a parlament is betartaná a szabályokat, és jó lenne, hogy nem, hogyha nem ismétlődnének meg azok a lépések, amelyek negatívan befolyásolhatják adott esetben a tárgyalásokat. Várjuk az érdekes eszmecserét, módosítókat természetesen fogunk benyújtani, és érdekel bennünket az is, Érdeklődéssel várjuk, hogy a parlament egyéb szakbizottságai milyen véleményt fogalmaznak meg. A TTIP hatalmas esély arra, hogy a külkereskedelmi politikánk végre egy prominensebb szerepet kapjon. Szerintem bebizonyítottuk azt itt a szakbizottságban, és a parlament egész is bebizonyította, hogy noha nem nem irányult akkor a figyelem erre a témára, mégis tudatában voltunk a felelősségünknek, és fontosnak tartom azt, hogy tisztázzuk mindazokat a kérdéseket, amelyek foglalkoztatják a közvéleményt, mi történik a ö, nyugdíjrendszerekkel, és más egyéb kérdések tartoznak ide. Bizonyítanunk kell, hogy a parlament teljesen kezelje ezeket a kérdéseket. Fontos, hogy ez a jövőben is így legyen, várjuk a további jó együttműködést, és nyitottak vagyunk mindenki, aki konstruktívan részt kíván venni, ebben részt vehet ebben, és remélem egy olyan TTIP születik, amely mindenki számára kedvező, elfogadható, és a parlament támogatását élvezik, hogy köszönöm szépen a tervezetet. Köszönöm, Campbell úr. Köszönöm szépen. Enna McCalkin nevében szeretnék beszélni. nagyon fontos keresztúthoz értünk a TTIP-vel kapcsolatban, és ahogy az elnök is mondta, most leltár kell vennünk, készítenünk, de a tárgyalásoknak még csak az elején vagyunk, és nincsen jelenleg közös dokumentum, <clears throat> szöveg, és nem igazán tudjuk, hogy mi is áll a tárgyalások asztalán, ezért ezt túl korainak tartjuk a jelentéstevő munkája észszerű volt, tulajdonképpen nem hagyott ki semmit. Ugyan több szempontból nem értünk egyet, és majd ezeket említem. Ő azért mégsem zárt ki semmit, és ezt mi nagyra értekeljük. E, ez az amerikai partnerek számára az fontos jelzés, és nem tehetünk, nem állhatunk elő igényekkel a partnerekkel szemben, mielőtt a saját opcióinkat nem vettük végig. Az európai polgároknak a szükségleteit is figyelembe kell venni. Ugyanakkor szeretnék emlékeztetni arra, hogy a, szinte minden tág a tagállamban a lakosok többsége támogatja az európai USA kereskedelmi megállapodást. Az Egyesült Királyságban kétharmada eh, a eh, közvélemények támogatja a TTIP-t, és ez a szám még magasabb Litvániával kapcsolatban. Ugyanakkor Európában a többség ellene van ennek. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarják ezt a megállapodást. megállapodást nem csak a sürgősség szükséges, hanem az egységes vállalkozás is. Egy átfogó megállapodás az egyetlen lehetséges meg, megoldás. Nem csak a legalul lógó gyümölcsöket kell leszedni, hiszen ez nagyon könnyű megoldás lenne. Itt egy, felmerül egy alkalom, mint ahogy többen is mondták, ha az EU és az USA nem tud megállapodni, akkor ez milyen hatással lesz az Indiára vagy Kínával kötöndő megállapodásra? Ennek a hatásai sokkal súlyosabbak lehetnek. A TTIP-nek e, sokkal egyenesebbnek, világosnak lenni, tehát egy pozitív listára lenne szükség a külföldi társaságokra, de ez nem elég ambiciózus. Mi egy negatív listát szeretnénk, vagy pedig egy vegyes listát, azért, hogy ne kelljen mindenkinek átmenni azon, hogy szolgáltatások mindent nem újban végigmenjek. Tehát a vegyes lista azt is biztosítja, hogy bizonyos érzékeny szektorok védelemben részesülnek. A e, közszolgáltatást kizárják ebből a megállapodásból, ezt pedig meg kellene világosan erősíteni. <clears throat> Épp ezért mi szeretnénk hangsúlyozni, hogy a TTIP-ben nincsenek benne a közszolgáltatások, és ezt világosan meg kell fogalmazni. Remélhetőleg ez végre eldönti a vitát. Ezzel kapcsolatos, az ISDS-szel kapcsolatos vita. A jelentéstevő nem zárta ki teljesen ezt a mechanizmust, a beruházókat nem hátrányos megkülönböztetésben kell részesíteni, Eh, ahhoz, hogy eh, eh, szolgáltatást kapjunk, ahhoz nem nincs szükség igazából az ASDS-re. Ugyanakkor a mindkét oldal eh, felhasználja ezt a legális, ez a jogi rendszert. Nagyon sokan köztük a jelentés tevő is azt javasolja, hogy államok közötti vagy az államok sorát vevő megoldást kell találni, de ez nem fogja biztosítani azt, hogy a beruházókat nem hátrányosan különböztessük meg. Az arbitrás <clears throat> sem biztosítja azt, hogy az állam majd a vállalkozásnak a védelmét megoldja. És ez nem feltétlenül fog előnyökkel járni a társaságok számára. Tehát összefoglalva, a, úgy tűnik, hogy <clears throat> nem igazán az érdemi oldalával foglalkoznak a panaszoknak, hanem lehet, hogy ez a tárgyalások között egy tárgyalási tét lehet. A TTIP-t sokszor úgy titulálják, hogy amerikai cégek kapnak kompenzációt, amelyeket az európai állampolgárok vagy polgárok fizetik. Tehát el kell ismerni, hogy az európai tagállami vállalkozásokat is meg kell védeni a hátrányos megkülönböztetéstől, és ebben használhat az ASDS, ISDS. Persze nem tökéletes eszköz, de azért világosabbá teszi a helyzet, és olyan mechanizmusokat biztosít, amelyek talán megoldják ezeket a kérdéseket. <clears throat> Hogyha most nem foglalkoznánk vele, akkor az nagy hiba lenne. Várjuk a következő hónapoknak a tárgyalásait. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr, előadó úr. Egyszerre két kalapot visel. Ma tíz különbözülésen is napirendre kerül a TTIP az Európai Parlamentben. Ez jól mutatja, hogy ez mennyire aktuális és vitatott téma. Remélhetőleg ezzel az állásfoglalással is tudjuk csatornázni a kollégák véleményét, és tényleg hangot tudunk adni véleményünknek a fontos tárgyalásokkal kapcsolatban. Átolvasván a tervezetet sok pozitívumot el tudnék mondani róla, de túlságosan visszafogottnak érzem a megfogalmazást, hiszen most annak jött el a pillanata, hogy ambícióinknak adjunk hangot a ttip kapcsolatban, hogy mit várunk tőle. Ez csak egyik darabja a kirakós játéknak, ez való igaz, ahogy azt a kollégák is említették. hiszen csak most kezdődnek igazából a tárgyalások. Szeretnénk több kézzelfogható eredményeket látni, és tisztában látni az ügyben, hogy merre haladnak a tárgyalások. Sajnálatos módon azt látjuk, hogy az amerikai fél elsősorban az ázsiai országokkal kötendő megállapodásokra koncentrál, így a politikai vezetés figyelmét ez eltereli. Legalább nekünk tudnunk kellene, illene, hogy merre akarunk menni, haladni, Szerintem ez az állásfoglalás is egy jó lépés lehet annak érdekében, hogy minél jobb legyen a TTIP névre hallgató transatlanti kereskedelmi megállapodás. A comprehensive, az átfogó jellegű, jellegét kellene hangsúlyozni ennek a megállapodásnak. Minden tagállam ennek értelmében adta meg a bizottságnak a tárgyalási mandátumot. Zajlanak tehát a tárgyalások, különböző érintettekkel tárgyalatunk kezdődben. ügyben. Az állampolgárok mindenféle fórumon, platformon, civil szervezeteken keresztül véleményt nyilvánítanak. Emberek százaival, ezreivel tárgyaltunk, akik kis és középvállalkozásokat, különböző érdekcsoportokat, akár kormányzatokat képviselnek. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy mit értünk el eddig. Az jó, hogy az európai bizottság vállalta azt, hogy nagyobb fokú átláthatóságot garantál, ezt Mihály kérte ezt, azt hiszem, hogy van bőven mit javítani ez ügyben. A multilaterális rendszer iránti elkötelezettségről sem szabad megfeledkezni, ne becsüljük alá ezek fontosságát, ne feledkezzünk meg ezekről. A kulturális sokszínűség számunkra nagyon fontos itt Európában, illetve az úgynevezett közszolgáltatások is szívünkhöz közel álló témák. Remélhetőleg ez tényleg csak egy rossz félreértés volt, és most már tisztázni tudtuk a dolgokat ez ügyben. A minél magasabb szinten meghatározott normákra is utal a szöveg. Az Európai Bizottság e, e tekintetben e, sok mindent mondott, sok mindent vállalt. Ami egy kicsit hiányzik nekem ebből a szövegből az a globális komponens, a, a nemzetközi jellege ennek az egész folyamatnak, hiszen lehet, hogy Európában mi azt gondoljuk, hogy nekünk a legmagasabbak a normáink, a védettség szintje, és sokan azt gondolják, hogy a klórozott csirke az egészségtelenebb, mint az antibiotikummal kezelt csirke. Lehet, hogy az amerikaiak pont úgy tekintenek az európai élelmiszerekre. De hogyha körbenézünk magunk körül a világban, az életminőségünket megnézzük itt Európában egyaránt, és Amerikában egyaránt, rengeteg index mutató-szám utal arra uh, oktatás, egészségügy, környezetvédelem terén. Együtt Amerikában magas színvonal utat értünk el, a normák magasan lettek megállapítva. A, a, a, a, ahogy csökken Európa és Amerika lakossága, globális lakossága arányában, illetve az átlag életkor Európában és Amerikában sokkal gyorsabban nő, mint máshol, így, így az arányok is változnak. Ezért nagyon sürgős, hogy megállapodjunk, hogy minél magasabb szinten kerüljenek meghatározásra ezek a normák a globális kereskedelemben. A kkv eh, ról egy külön fejezet beszél a KKV-k elvárásairól, valóban ez kiváló dolog, eh, a gazdaság gerincét alkotják a KKV-k, szükségtelen akadályok gátolják az érvényesülésüket, főként amikor az Atlanti óceán túlpartján akarnak boldogulni. Éppen ezért joggal mondjuk azt, hogy a KKV-król szóló fejezet ambíciózus legyen, ne csak legyen egy ilyen fejezet, hanem nagyon ambíciózus legyen, hogy a közepes méretű európai cégek exportját ne lehetetlenítsük el, főként akkor, amikor az Európában létrehozott munkahelyek többségét is ők garantálják. Fontos, hogy az Európai Unió tisztázza azt is, hogy ennek az Európai Parlamentnek a hatáskörét nem lehet megnyilvánni, főként a szabályozás együttműködés terén, én nem látom itt a pacsorokban senki részéről azt az igényt, hogy a hatáskörünket csökkentsük ez ügyben, sőt, kifejezetten örülök annak, hogy mindenki hajlandó vállalni a rá eső felelősséget. Igenis fontos szerep hárul az Európai Parlamentre a jogszabályok megalkotásában, illetve a tégek és ellenőrsök elvének az érvényesítésében, ami a szabályozási együttműködést illeti. A Cégen belüli kereskedelem az, hogy például a termékek összetevőit oda-vissza kell szállítani azért, mert többször kell eh, itt és ott is engedélyeztetni, bevizsgáltatni őket, ez egész egyszerűen idő, pénz, eh, eh, pocsékolás és környezet barátnak sem mondható. A több piaci, nagyobb piaci hozzáférést akarunk, főként a közlekedés terén. Megengedhetetlen, hogy az amerikai, miak továbbra is ilyen protekcionista intézkedéseket érvényesítsenek. Ez óriási lehetőségeket rejt az európai cégek számára, kis és nagy cégek számára egyaránt e tekintetben, tehát minden okunk megvan arra, hogy ambiciózusak legyünk. A harmadik országokra milyen hatással lesz ez? Nos, Törökországgal Vámunióban állunk, milyen hatással lesz a TTIP erre? Mexikóra ugyanezt a kérdést fel kell tenni az amerikai partnernek. Az ISDS, a befektető védelem a legvitatottabb kérdés, tehát a, nem kell ISDS a TTIP-be? Az állam közi vitarendezés jobb megoldás lenne? A WTO-ra kell, hogy itt utaljak itt, de szerintem túl sokat kérünk a tagállamoktól, vagy a kormányzatoktól, hogyha azt kérjük, hogy a diplomáciai kapcsolatokban eh, egy KKV esetét felvessék. Ezt, ezt, ezt, miért gondoljuk, hogy ez megoldja majd a problémát? Miért gondoljuk, hogy ez valóban tisztességes elvállást garantál majd? Miért a kormánytól várjuk, hogy ezen a magas szinten oldja meg a problémát? Nem hiszem, hogy ez feltétlenül hatékony lenne. De tegnap pont az önök politikai pártjától érkezett egy javaslat arra, hogy egy állandó választott bíróság működhetne esetleg sok pénzbe, időbe és diplomáciai tárgyalásba kerül majd ezt, hogy ez megvalósuljon, komolyan gondolják tehát ezt a javaslatot? Ezért merül fel bennem a kérdés, hogy pontosan milyen megállapodás képezni a bíróság működésének az alapját. Tehát mi alapján, milyen szabályok alapján járna el egy ilyen bíróság? pontosan mi irányítana tehát ez a legfrissebb információ, hogy fejleményekkel kapcsolatos kérdésem. Fontos, hogy minél színvonalasabb legyen ez a TTIP. Persze az a idő nyomás alatt nem szabad engednünk a színvonalból. A tartalom mégiscsak fontosabb, mint az, hogy gyorsan megállapodjunk. Köszönjük. Elmúlt. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a tervezetet. Szokatlan módon a másfél éve tárgyalt különböző vetületeket, elemeket a TTIP kapcsán mind-mind felsorakoztatja a maguk bonyolultságában, és nem is teljesen világos talán még, hogy a kereskedelmi megállapodás egyes elemei hogyan is értelmezendőek és hol, helyezendőek el egymáshoz viszonyítva. A parlament megpróbál egy olyan álláspontot kialakítani, amely világosá teszi, hogy hogyan is állunk hozzá az Európai Bizottság és az USA vezetősége által elindított, általuk új kezdetnek vagy újraindulásnak nevezett folyamatnakhoz hogyan is állunk hozzá. Hosszasan gondolkodtunk azon, hogy miért is mondják azt, hogy újraindultak a tárgyalások, hiszen a mandátum maga változatlan. Mennyiben lehet tehát egy változatlan mandátum keretein belül újítani a tárgyalásokat illetően? És hogyan lehet a fogyasztók, a civil társadalom az érintett felek részben jogos aggájait is szem előtt tartani a tárgyalások során. Ezzel eljutottam a második ponthoz, már itt ennek azt hiszem igaza van, amikor hiányolja a globális megközelítést a jelentés 2012-ben Hillary Clinton a növekedéssel és munkahely teremtéssel foglalkozó magasrangú munkacsoport jelentésével kapcsolatosan egyfajta gazdasági NATO-ról beszélt, amelyet meg kell teremteni. Ez a fogalom viszonylag gyorsan eltűnt a nyilvános diskurzusból, a globális aspektus azonban megmaradt. Szabályozási együttműködés révén, új normák, új standardok révén Mennyiben fogunk új mércéket meghatározni, milyen új kategóriákat és alapelveket határozunk meg a jövőbeni globális kereskedelem számára? Az értékeink, a jó gazdasági helyzetünk, ahogyan már így az imént leírta, természetesen évtizedekre, sőt évszázadokra visszatekintő folyamat eredménye, amely során a saját gazdálkodási módszereinket előnyben részesítettük más modellekkel szemben. Egy globális gazdaságban, ahol nagyon sok különféle szereplő részt vesz a folyamatokban, hogyan lehet egyfajta egyenrangúságot teremteni, egyfajta egyenlőséget, amelynek az eredménye az, hogy minden ember a Földön ugyanúgy fogyaszthat, és ugyanúgy megteremtheti mindennapi egzisztenciáját is ugyanolyan körülmények között. Ez nagyon szorosan összefügg a TTIP-en, úgy gondolom, és ezt még inkább a középpontba kellene helyeznünk, amikor a TTIP-ről beszélünk. Nyilván ezért is fogalmazódott meg olyan sok kérdés a TTIP kapcsán. A nyilvánosság és az Európai Parlament nyomására most az Európai Bizottság szerencsére megváltoztatta a kommunikációs stratégiáját. Jobban belelátunk a tárgyalásokba, a különböző weboldalakról a polgárok tájékozódhatnak, de a tárgyalások kezdeti szakaszából származó hitetlenség, kételkedés továbbra is megmaradt, hogy vajon nem csak a nagy gazdasági vállalkozások és pénzügyi érdekcsoportok érdekeit szolgálja-e a TTIP. Az Európai Parlament egy vörös vonalban állapodott meg, az a kulturális ágazat, illetőleg azon belül is az audiovizuális ágazat ez az ágazat kikerült a TTIP-ből, de a különböző kulturális és gazdasági területeken az adatok felhasználását tekintve, nyilván az audiovizuális ágazat is mégis beszivárog újra a tárgyalásokba. Bármennyire is pontosította tehát az Európai Parlament az eddigi álláspontját, mégis fontos, hogy nagyon pontosan odafigyeljünk, olvassunk a sorok között, a színfalak mögé nézzünk, hogy folyamatosan résen legyünk, és odafigyeljünk a nyilvános vitában felmerülő aggályokra is. Ami a közérdekű javakat, vagy közjavakat illeti, teljesen egyetértek benne, ezek nem szabad, hogy a tárgyalások tárgyát képezzék. Azonban az érzékeny szolgáltatások, úgynevezett érzékeny szolgáltatásokat ki kell venni, ez áll pontosan a szövegben, amelyek elég mozgásteret biztosítanak a helyi és nemzeti szerveknek a szükséges szabályozás kialakítására. Értem, hogy milyen irányba szeretnél elindulni, de szerintem egyértelmű megfogalmazásokra van szükség, és szerintem a frakciókon eltívelően mindannyiunk érdeke, hogy itt, ezen a területen egy nagyon világos álláspontot fogalmazunk meg. Ha nem így járunk el, akkor az bizonytalanságot eredményez, és a jövőbeni gazdasági együttműködést az Egyesült Államokkal meg fogja akadályozni, akadályokat fog gördíteni a közös transatlanti piac kialakításának van, És ezzel eljutottam a transatlanti piachoz. Én elhiszem az USA-nak, és elhiszem az Európai Bizottságnak, amikor azt mondják nekünk, újra és újra azt súlykolják, hogy nem kell aggódni, a közösségi joganyag nem fog csorbulni. Itt én derülátó vagyok, hiszen itt a lényegi kérdés nem is ez, hanem a meglévő piacok egymáshoz való viszonyának megváltoztatása. és nem akarok, nem akarom túlságosan elhúzni a felszólalásomat. Zárásképpen még annyit mondanék, hogy mi részt veszünk majd a szöveg kialakításában, módosítókat fogunk benyújtani, annak szellemében, amit itt most elmondtam. Tehát a polgárok, a fogyasztók érdekeit védve. Az emberi jogi, gazdaságpolitikai normák megfelelő szintjének fenntartása, Ezeket fogjuk szem előtt tartani, és aztán majd meglátjuk, hogy hogyan is alakul ki az Európai Parlament végső álláspontja. Köszönöm. Elnök, köszönjük. Janik van most soron, de kedves kollégák, hát egy órát irányoztunk elő erre a vitára, és hát természetesen engedtem, hogy az árnyék jelentéstevő egy kicsit hosszabban taglalja a véleményét, de négy órakor az étrével együtt egy meghallgatást tartunk a TTIP-ről, úgyhogy ennek értelmében még 8 percünk maradt. Jánnik. Bent, amikor én elkezdek beszélni, akkor nincsen problémák. Előtte nincsenek legalábbis, utána mindig vannak. Nos, az állásfoglalást illetően nagyon sok jó dolog van. Sok olyan dolog van, amit jól fogalmaztak meg különösen a ma délelőtti közszolgálatásokkal kapcsolatos megvilágítás, tehát hogy, hogy világosan fejtsük ki, hogy mit zárunk ki a közszolgálatásokból. Tehát itt látszik már a jó akarat. A pozitív és a negatív listákat illetően látjuk már a negatív listáknak a veszélyeit. Amikor megpróbáljuk a rendelkezést bezárni, tehát hogy, hogy milyen fajta szolgáltatásokról fogulják a, fognak a tagállamok saját maguk rendelkezni, tehát nem akarunk túl nagy liberalizációt. És hogyha egy vegyes lista van, és a, az a bizottság próbál nyomást gyakorolni a tagállamokra, hogy ö, ö, csökkentsék azokat a ö, ö, szolgáltatásokat, amiket ki akarnak zárni. Jó, a TTIP, tehát az USA-val való partnerség, amely a globalizációt a jó pályára állítja, ez jó, mind rendben van, de felmerül a kérdés, hogy az USA-val való partnerség e, a, e, most a, az éghajlat e, kérdésekhez körül koncentrolódik, vagy pedig a palagáz, vagy pedig a VTO lesz a, az abszolút referencia. Nem, hiszen az USA nem írta alá ezeket a normákat. Az európai célkitűzés ugyanis az, hogy a Dodd-Frank törvényre visszatérjünk az, az USA-ban. Tehát nem, tehát azt akarnánk, hogy olyan normákat fogadjunk el közösen, amelyekkel ki tudunk lépni a válságból, és az ambiciózóinknak megfeleljenek. Nos, hiányzik az átláthatóság, és az európai tárgyalónak a, a mandátumával kapcsolatos kérdések. Tehát nagyon fontos, hogy mi a javaslatainkat megfogalmazzuk az, az európai ombudsmannek és a tárgyalóknak, hiszen így nem lesz átlátható demokratikus munka, tehát nem, tudjuk, nem tudunk javítani a tárgyalásokról. Nos, a szabályozási együttműködést illetően. Értem, hogy vannak fenntartások, de vannak már eh, különböző jogi aktusok a különböző eh, föderális államoktól, és azt mondják ők, hogy a transatlanti kereskedelemre hatása van ezeknek a megállapodásoknak. Tehát egy a jogi aktust igazából meg akarják eh, változtatni. De tulajdonképpen ez a mi döntéshozatali eljárásunkat megszakítaná, hiszen már előre prejudikálják a mi eh, jogi szabályainkat, eh, mielőtt bevizetnénk őket. Tehát épp ezért ezeket a kérdéseket meg kell erősíteni. A mezőgazdasággal kapcsolatban lesz az Agrinak egy véleménye, de a piachoz való hozzáférés és a vám tarifa akadályoknak a megszüntetése nagyon fontos az élelmiszerellátás biztonság szempontjából. Nos, az ISDS kapcsolatban fontos, hogy a parlament döntsön, Remélem, hogy nem lesz rossz kompromisszum. Az ISDS-szel kapcsolatban elvi kérdés van. Elfogadunk egy supranacionális jogi rendszert, amely fölötte áll a nemzeti vagy az európai jogi rendszernek. Ez egy elvi kérdés, hiszen hallok olyanokat, hogyha javítunk rajta, akkor elfogadhatóvá válunk. Nem, itt elvi kérdésről van szó a jogi rendszerrel kapcsolatban. Láthatjuk, hogy a parlamenten belül is két vélemény van. Ezt szavazással el lehet intézni. Én azt szeretném, hogy ez az állásfoglalás ne alakuljon át olyan, ami kompromisszum lesz, tehát hogy ennél jobbat nem tudtunk elérni, mert akkor az azt jelenti, hogy megőrizzük az ISDS-t. Tehát azok, akik ezt ellenezzik, azoknak ezt az elf, elvi kérdést el kell dönteniük. Nyilvánvalóan lesznek módosítók az állásfoglalással kapcsolatban, vannak pozitív dolgok benne, és vannak, amelyek nem mennek eléggé előre, a közvélemény és a szakszervezeti és munkáltatói szervezetek megfogalmazták már a saját véleményüket, épp ezért nem lehet kompromisszumot kötni az Európai Parlamentben. Köszönjük, Begin asszony, kap még szót zárásképpen. Torekari kollégi! Köszönöm. Elnök úr, kollégák! Nagy érdeklődésre olvastam elnökünk jelentés tervezetét, és nagy meglepetésemre köszönetet kell mondanom, hiszen jelentős részével egyetértek a szövegnek. Az ISDS kapcsán elhangzottakkal például egyetértek, szerintem nincs szükség a TTIP-ben egy ISDS klauzulára. Alapvetően a TTIP-re sincs szükség, de ha már muszáj, akkor ne legyen benne ISDS. Azzal is egyetértek, elnök úr, hogy a multilaterális megközelítést kell eh, preferálnunk, és azzal is teljesen egyetértek, hogy a kulturális oktatási és egészségügyi szolgáltatásokra ne terjedjen ki a TTIP hatája. Egy ilyen típusú kereskedelmi szerződésnek nem szabad ilyesmikkel foglalkozni, egy pozitív lista kell, hogy az alapját képezze ennek. Örülök annak, hogy szól az ön szövege a hatástanulmányok kérdéséről is, ugyanakkor itt elmondanám, hogy a TTIP által végzett tanulmányok szerint az emberek lehetőséget látják a TTIP-ben, más tanulmányok ugyanakkor a munkahelyek megszűnésétől tartanak, ami a kis és középvállalkozásokat illeti, hiszen valószínűleg ezek a lehetőségek leginkább őket érintenék. Nos, attól tartok, hogy túl becsüljük a tűziben erő lehetőségeket e tekintetben. Nagyon sok KKV piaci részesedést veszítene az amerikai cégekkel szemben. Egy KKV fejezet fontosságáról beszélt elnök úr, valóban szükség van egy ilyen fejezetre, de egy olyanra, amely nem csak a jó szándékokat sorolja fel, nem csak a bevált gyakorlatok cseréjéről beszél, az ilyeneket, a szép szavakat ismerjük, tele velük a padlás, ennél többre van szükség, Először is egy közös definícióra van szükség, mit értünk kis és középvállalkozáson. Akár 200 embert is alkalmazhat egy több millió eurós forgalmú cég, ez egy közepes vállalatnak minősül, vagy sem. Aztán vannak persze mikrovállalkozások. A piac nyitás önmagában kevés, a megfelelő struktúrákat, eljárásokat is biztosítani kell ahhoz, hogy valóban a kis és középvállalkozások éljenek, élhessenek ezekkel a lehet, lehetőségekkel. Ami a szabályozói együttműködést illeti, itt arról kell megbizonyosodnunk, hogy ne kérdőjelezhesse meg senki az európai jogszabályokat anélkül, hogy megfelelő demokratikus ellenőrzést gyakorolnánk felette. Szeretném, hogyha az állásfoglalás többet vállalna a civil társadalom, a fogyasztói szervezetek bevonása tekintetében. Senki sem szabad ugyanis kizárni, Anna nehezen elért európai normákat nem szabad veszélybe sodorni. A parlamenten kívüli munkám során sokat beszélek a TTIP-ről, úgy érzem, hogy sokan igencsak hiányos tudással rendelkeznek ez ügyben. Zárásképpen elmondom, hogy ha valakit igazán érti a TTIP-et, akkor tart tőle. Nos, a jelentés mégis alapvetően jó, bár lehet rajta javítani, erre vonatkozó módosítókat be is nyújtok Nos, kedves kollégák, letelt az egy óra hossza, nem maradt több időnk, és nem is lenne igazságos, hogyha többi kollégának szót adnék most, ezért azt javasolnám, hogy a következő ülés alkalmával folytassuk a témát. Még 12-en kértek szót március 18-án folytatnánk az eszmecserét, ez még a módosítók benyújtásának határideje előtt lesz, úgyhogy akkor folytathatjuk a vitát. Monsieur Président, mais c'est simplement une question. Elnök úr, eljárási kérdésben hadd tegyek fel egy kérdést. Egy percre tényleg most nem először fordul elő a szakbizottságban, hogy ilyen nagyon fontos kérdés kerül napirendre, ami minden képviselőt érint, és csak a koordinátorok kapnak szót. Nagyra becsülöm, tisztelem a koordinátorainkat, a frakció koordinátorait, akik nagyon érdekes és fontos dolgokat mondanak, és eh, támogatom, segítem is az ő munkáikat. Ugyanakkor semmilyen európai szerződés nem mondja ki, hogy csak a koordinátorok beszélhetnek fontos kérdésekre. Ezért, elnök úr, erre emlékeztetném, főleg, mivel nem most először fordul ez elő. Szervezzük úgy a munkánkat, hogy minden európai parlamenti képviselő, aki szót kér, szót kaphasson. Teljes egyenlőség van az európai parlamenti képviselők között, erre emlékeztetek mindenkit, köszönöm. Zur Klarstellung. Tisztázásképpen. Nem a koordinátorok beszéltek, hanem az árnyék jelentéstevők. És nyilvánvaló, hogy az árnyék jelentéstevőknek azért egy kicsit több időt adunk, de a következő alkalommal mindenképpen még további egy órát előirányozunk erre a témára, a képviselő asszony kedvéért is, hogy mindenképpen legyen elég idő ezt megvitatni, és mindenképpen a módosítók benyújtásának határideje előtt kerül erre sor, a módosítók benyújtásának határideje ugye március 26-a. Itt most be kell fejeznünk, mert a meghallgatás. 16 jelen kell lennem az itrében, és Winkler úr fogja átvenni az elnöklést. dear colleagues and... Kedves kollégák, kedves képviselők, kedves vendégek! Dear colleagues, uh... Kedves kollégák, kollégák! A vendégeimnek címzem, hogy azok, akik befejezték, tehát akik számára már befejeződött az ügyeiknek az intézése, azok hagyják azokat békén, akik szeretnének figyelni. Köszönöm. A 15. rendi pont az Európai Unió stabilizációs és társadalási folyamatában résztvevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozó kivételes kereskedelmi intézkedések, valamint alkalmazások Bosznia-Hercegovina tekintetében történő felfüggesztése. So, if, uh... Tehát, hogyha mindenki egyetért, akkor Gioffredo Maria Bettini eh, jelentése jön, mint ahogy az korábbiakban már bevezettem, tehát a nyugat-balkáni országokkal kapcsolatban. Szeretnénk 2020-ig meghosszabbítani ezeket a preferenciákat, de mivel a bizottság ezeket fel fog, akarja függeszteni 2016-tól, mivel a stabilizációs és társulási megállapodásban felsorolt feltételeknek nem felelnek meg ami az Európai Unióhoz való csatlakozásnak a feltétele. Szeretném itt üdvözölni Busztani eh, Igor Davidovics úrat, Bosznia-Hercegovina EU-s nagykövetét, aki elfogadta meghívásunkat. Mielőtt foglalkoznánk eh, Bettini úrnak a jelentésével, szeretném megkérni őt, hogy a nagykövet urat, hogy eh, mutassa be országának a helyzetét. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, tisztelt Bettini úr, és Európai Parlament szakbizottságának tagjai. Szeretném újból hangsúlyozni, hogy bosnia hercegovina készen áll a tárgyalásokra a stabilizációs megállapodásokat illetően. Bosznia-Hercegovina helyzete és a bosznia-hercegovinai tárgyalási mandátum a közös megállapodás alapvető eredményeként jöttek létre. Három tárgyalási kör volt már, amelynél lezártuk a jegyzőkönyvet. Sajnos ezzel kapcsolatban még nem tudtunk megállapodásra jutni. Épp ezért a bizottság azt javasolta, hogy konzultációt folytassunk eh, a 49-es cikkel kapcsolatban. Eh, ennek sem voltak eredményei. Ezen kívül a, a eh, kezdetektől fogva a Bosznia és Hercegovina hangsúlyozta, hogy mindent megtesz azért, hogy az SAA, tehát a társadalmi egyezménynek a feltételeit elfogadjuk. Az Európai Bizottság ugyanakkor a hagyományos kereskedelmi kérdéseket is be akarta vinni, és ezzel megváltoztatta az eszélyeinek a feltételeit. Egy ilyenfajta megközelítés jelentősen megváltoztatja a kereskedelmi rendszert az Rosznia-Hercegovina és EU között. Ezt mi épp ezért nem technikai adaptációnak látjuk. Épp ezért a technikai kiadozásokon túlra mutató intézkedések azt jelenti, hogy nem felelünk meg a korábbi kaman aláírt megállapodásnak. Nincsenek ugyanis ö, olyan előírások, hogy bővítés esetén meghatjuk a hagyományos kereskedelmi ö, ö, rendszert. A Bosznia-Hercegovina megnyitotta a piacait az EU áruk között, és ez 250 vám sort és ter, terméket érint, például tejet, zöldségeket, stb. stb. Ez a megállapodás tarif már vám sorait 3%-ban tök, csökkenti, épp ezért ez Bosznia-Hercegovina számára nagyon érzékenyek, mert jelentősek a gazdasága számára. Bosznia-Hercegovina és az EU közötti megállapodás egy teljes vám rátát szeretett volna elérni ezekkel a termékekkel kapcsolatban. A mezőgazdaság fontos, és még a kisebb zavarok is problémákat okoznak. Tehát, ha megnyitjuk a piacunkat a 28 EU tagállamnak, az több mint 30 ezer ember megélhetését a mezőgazdaságban veszélyezteti. Ezért a további piaci liberalizáció, amely 3%-at jelenti ezeknek a e, piac, e, az áruknak, az veszélyeztetné az a gazdaságunkat. Ugyanakkor Bosznia-Hercegvona szeretné a kereskedelmi liberalizációt, és szeretnék a technikai adaptációt létrehozni az ideiglenes megállapodásnak megfelelően. A hal, bor és cukor esetében szeretnénk a megállapodott mennyiségeket betartani mind a két oldal irányában. Az Európai Bizottság nem fejtette ki véleményét ezzel a javaslattal kapcsolatban még. És mivel az vitarendezési folyamat az fog, folytatódik, az ATM bevezetésének a, nem, az időpontja nem vonatkozik ránk. Különösen a természeti katasztrófák miatt az Európai Bizottság kezdeményezése két millió eurós exportdeficitet jelentene évente. Bosznia-Hercegovina helyzete eléggé különleges más országokkal kapcsolatban összehasonlítva. Például Bosnia hercegovina és Horvátország között nem voltak vámtarifák, és Szerbia, horvátország hal összehasonlítva, ez fontos. Nagyon fontos, hogy a két oldal folytassa a tárgyalásokat, azért, hogy megfelelő megoldásokat találjanak, ami mindenki számára hasznos lesz. Kérjük és reméljük, hogy az Európai Parlament képviselői megértik a helyzetet, és a bizottságot arra utasítsák, hogy folytassák a tárgyalási folyamatot azért, hogy mindkettő fél számára és számunkra is elfogadható meg a e, e, megoldást találunk. Ez nem csak Bosznia-Hercegovina, hanem Horvátország, Szerbia fontos, e, számára is fontos. Ez különösen fontos az EU kezdeményezésnek fényében, amely szociális és gazdasági reformokat akar, és meg akarja erősíteni bosnia hercegovina gazdaságát. Mint már tudják, bosnia hercegovina teg- eh, parlamentet tegnap egy új eh, kezdeményezést fogadott el, eh, azért, hogy az Európai Unió paktumot lezárjuk. Hán biztos úr is üdvözli ezt a döntést. Én magam is hogy bosznia hercegovini parlament ülésén részt vehettem, ahol Morgantini asszony üdvözölte a gazdasági újjáépítés Bosznia-Hercegovinában, amely felgyorsítja az európai integrációs folyamatot. Végül is összefogalva, Bosznia ha ezekből nem veszélyeztetheti gazdaságá fejlődését, ugyanakkor alkalmazható megoldásokat kell találni, amely figyelembe veszi mindkét oldal érdekeit. Szeretnék, szeretném biztosítani önöket, hogy Bosznia-Hercegovina kész arra, hogy erőfeszítéseket tegyen, hogy ezt a megoldást megtalálja nem csak saját hasznára, hanem a mindenkinek, aki ebben a folyamatban résztvevő. Végül, mivel diplomata vagyok, a tárgy, azt kell mondanom, hogy a nagyon várjuk a következő tárgyalási fordulót, és reméljük, hogy hogy ki sikerül egy munka megoldást találni, és nem lesz szükség vitarendezési fórumra, hanem fel kell gyorsítanunk a folyamatot. Köszönöm szépen, és figyelemmel követem majd a vitát. Ambassador, thank Nagykövet úr, excellenciás uram, köszönöm, hogy a kormányzat álláspontját felvázolta számunkra, most pedig nagy örömmel adom meg a szocialista nevében Goffredo Bettini úrnak a szót. Porto dobbiamo discutere nel merito e per... Kedves kollégák, nagybecsült elnök úr, ez a jelentés Bosznia-Hercegovinán és Horvátországon kívül óriási hatással nem bír, mégis fontosnak érzem ezt más szempontból is, mert az unió tagállamai, illetve a csatlakozás váró országok közötti szabályokról szól. Már csak azért is, mert Bosznia-Hercegovina egy nagyon bizonytalan helyzetben lévő ország, ezért sétélünk kell rajta. Azt hiszem, hogy sikerült konszenzusra jutnom ezzel a szöveggel. Köszönöm minden olyan kollégának a segítségét, aki hozzájárult az észrevételeivel a szövegési formájához. Köszönöm az elnök úrnak, Preda úrnak, az AFED szakbizottság nevében, aki véleményezte a szöveget, illetve az árnyékelőadóknak, azt hiszem ezt mondanom sem kell. Ők a különböző frakciók véleményét csatornázták be. Talán dinamikus egyensúlynak nevezném azt, amire törekedtünk. Boszniát baráti módon próbáljuk összönözni arra, hogy a balkáni országokhoz közelítse szabályait, kereskedelmi szabályozását, és új lendületet is kívántunk adni Bosznia uniós csatlakozási folyamatának. Nem kell újabb öt évet, nem kellene elméletileg újabb öt évet bárnia Boszniának arra, hogy még közelebb lépjen az Európai Unióhoz. Ugye Juncker úr bejelentése után sokan azt mondták, hogy akkor őt elkövetkezendő öt évben nem lesz bővítés. Jó, jó, rendben van, de akkor is fel kell készülni az uniós csatlakozásra. Eppen ezért a 12 per 15 12-15 2005-ös rendelet a kereskedelmi intézkedésekkel foglalkozik, olyan javaslatokat tesz, amelyekkel nehéz is lenne vitába szállni. A preferenciális kereskedelmi szabályozás 2009-es rendelet értelmében, ha megvalósulnak, akkor stabilizálja a régiót. A preferenciális kereskedelmi elbánásmódot pedig fel lehet függeszteni abban az esetben, ha az érintett ország nem tartja magát ahhoz az emberjogi klauzulához, amely annyira fontos az Európai Unió számára, hiszen az alapvető értékeinkből nem engedhetünk. Harmadsorban Montenegró számára bor export kvótát biztosíthatunk, erre is lehetőség van ennek értelmében. Az Európai Bizottság egy kénysebb kérdéssel foglalkozik, az Európai Unió bővítését követően, gondolok itt Horvátországra, Bosznia-Hercegovina még nem döntötte, döntötte el, hogy a korábbi megállapodás értelmében Horvátországon nyitott kedvezményes kereskedelmi elbánásra vonatkozó szabályokat frissítse. A CEFTA hatály alá tartozik ez, hogyha Bosznia és eh, az Európai nem tud megállapodni annak érdekében, hogy a kereskedelmi preferenciák mindenki számára elfogadhatóak legyenek, akkor a 2009-12-15-ös eh, rendelet 2016. Eh, január 1-ével eh, érvényét veszti. Amennyiben sikerül megállapodni, akkor ez a kedvezményes kereskedelmi elvánás automatikusan meghosszabbodik. Tehát bizonyos mértékű nyomásról beszélhetünk, hiszen itt évente nagyon komoly volumenű kereskedelem zajlik a két fél között. Az átmeneti megállapodáshoz alkalmazkodnia kell Bosznia-Hercegovinának. Azok a horvát termékek, amelyek viszonylag sikeresek a bosnyák eh, piacon, jóval drágább eh, áron elérhetőek eh, már csak Horvátország uniós csatlakozását követően, azért mert nem voltak hajlandóak kiigazítani a szabályokat, amelyek szükségesek Horvátország uniós csatlakozása miatt. Az Európai Bizottság szerintem napnávilágosabban indokolta e, ennek a szükségességét. A, régi összes, a régió összes többi országa, Macedónia, Albánia, Montenegro e, és a többiek már ezt mind elfogadták, arról nem is beszélve, hogy az uniós bővítési folyamat alatt ezzel általában egész automatikusan megtörtént korábban. Logikája is van mindennek, hiszen Boszniában liberalizált tan kereskedik. Százas ha egy, ha egy százas kvótát használhat az Európai Unió, miközben 27-ről 28-ra nő a tagállamok szám, akkor ez egy tagállamra bontva korlátozást, a helyzet romlását jelenti. A, a 28 tagúra bővülés előtti helyzet felmérését követően az Európai Bizottság csak annyit kér Boszniától, hogy az átmenti megállapodást ismerje el, hogy a változásokhoz mintegy igazodjanak Horvátország, amikor 28. tagállamává vált az Európai Uniónak, ha korábban Horvátország és Bosznia között 10 egységnyi volt mondjuk a kereskedelem az EU és Bosznia között pedig 100, akkor most nyilván 110 lesz proforma, miközben a, a, igazából nem változott semmi. Ehhez kell módosítani a kereskedelmi szabályokat, hogy a bővítés, azaz szolgáltatás csatlakozása előtti helyzet rendszert terjesszük ki. Igazából nem kérünk tőle többet, Bosznia-Hercegovinától többet, mint azt, hogy az egyik rubrikából, az egyik oszlopból írja át a másikba azt az adatot, amely Horvátországgal folytatott kereskedelmi volument illeti. Mm-hmm. Azt hiszem, hogy ez nem kell, hogy legyen több egy egyszerű formalitásnál. Lássuk most a politikai a politikai elemek. No, piuttosto che una minaccia di sanzione. Igazából nem szankciókra, fenyegetésekre van szükség, hanem baráti ösztönzésre, ezt már elmondtam korábban is. Fontos változások zajlanak Bosznia-Hercegovina uniós csatlakozásának perspektívájában, ahogy azt a nagykövet úr is elmondta, akinek köszönöm, hogy itt van ma közöttünk, mindannyian tudjuk, hogy Bosznia nem egy igazán stabil ország, a korrupció ö, problémájával küzd, a intézmény alkotmányos berendezkedése is roppant bonyolult, természeti katasztrófák és, és történelmi tragédiák sújtották. Európa a, a reményt jelenti a bosnyákok számára, a, a, a szabadság ígéretét de lássuk be, hogy Bosznia-Hercegovina egyedül nem járhat sikerrel. Túlságosan sokszor már az magára, túlságosan sokszor írták felül a, a szűklátókörű belső érdekek, a hosszú távú, az ország hosszú távú érdekeit. Ha komolyan el akarjuk kerülni azt, hogy Bosznia-Hercegovina a régiós problémán gócpontjává váljon, akkor itt most változtatni kell a dolgokon. Azt hiszem, hogy ennél relevánsabb lehetőséget erre nem is találtánk. Federica Mogherininek köszönettel tartozunk az új megközelítés miatt, amely változtatni akar Bosznia-Hercegovina és az EU közötti kapcsolatok mienségén. Eddig sajnálatos módon sok sikerrel nem járt az Unió, nem jártak az Unió ez irányú erőfeszítései, Szarajevóban december elején, tavaly december elején a főkép viselőasszony és a bosnyák kormányképviselői már tárgyaltak erről, egy olyan dokumentum született meg, amely beszél eh, arról, hogy eh, Bosznia-Hercegovina vállalja Eh, hogy teljesíti a legfontosabb olyan elvárásokat, amelyek az uniós csatlakozás az uniós eh, tagság alapvető előfeltétele. A bosnyák parlament eh, két alsós ez a tegnap fogadta ezt a Mogherini asszony jelenlétében ezt a dokumentumot. Ez a törvény erejű, erejű jogszabály lehetővé teszi, hogy a társulás és szövetséges társulás megállapodása aláírásra kerüljön. Azt hiszem, hogy az valóban döntő lépés a csatlakozás felé vezető úton. Egész egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy változik eh, Bosznia-Hercegovina körül a világ, Ráadásul ez kiváló lehetőség arra is, hogy kifogják a szelet azok vitorlájából, akik az uniós csatlakozás ellenzői, akik nem látják ennek a politikai és történelmi jelentőségét. Éppen ezért a jelentésemben a bizottság javaslatának hetes számú preambulum bekezdését is beépítettem, amely arról beszél, hogy Boszniával együtt kell megtalálnunk a megoldást erre a problémára, olyan megoldást, amely kölcsönösen elfogadható. Konkrétan utalok arra is, hogy az Európai Unió eh, eh, visszavonatlanul és egyértelműen vállalta azt, hogy Bosznia-Hercegovina számára felkínálja a csatlakozás perspektíváját, ezt a tavaly decemberi ö, eh, ö, csúcson ö, fogadták el. Preda úr az AFET nevében pozitív megfogalmazást adott az emberjogi klauzulának. Végezetül a delegált aktusokra vonatkozó kivétel is szerepel annak érdekében, hogy fel lehessen függeszteni a kedvezményes kereskedelmi elbánást abban az esetben, hogyha nem teljesítik az alapvető feltételeket. Ez bizonyos mozgásterret ad az Európai Bizottságnak szerintem túlságosan nagy mozgásteret is, túlságosan szabadon és önállóan dönthetne így az Európai Bizottság arról, hogy a kereskedelmi preferenciákban részesülhet, vagy sem. Bosznia-Hercegovina. Itt nem egy korábbi döntés egyszerű végrehajtásáról van, hiszen a felfüggesztés az nem csak végrehajtása egy döntésnek, hanem az maga a döntés, és éppen ezért úgy érzem, hogy a társjogalkotókat be kell vonni egy ilyen döntés meghozatalába, vagy legalábbis megfelelő felügyeletét kell garantálni az Európai Bizottságnak. Ugyanakkor a végrehajtási aktusokra is szükség van abban az esetben, amikor jóval okte, ok, objektívabb feltételek alapján lehet megértélni azt, hogy Bosznia-Hercegovina eleget tesz -e a vállalásainak. Préda úr javaslatai alapvetően elfogadhatóak számomra, csak a munkajogi és a környezetvédelmi módosítók, amelyek az AFED-ből e, érkeztek, ezek okoznak kis fejtörés számomra, hogy jobban tetszik nekem az Európai Bizottság megfogalmazása, de majd együtt itt döntünk a szakbizottságban a kollégákkal együtt az AFET ajánlásairól, módosítóiról. Szeretem volna tehát tényleg csak így címszavakban, dióhéjban felvillantani, hogy hogyan készült ez a jelentés, miről is szól, és ha minden igaz, akkor az áprilisi második plenáris ülésen kerülhet ez napirendre szavazásra. Köszönöm mindenkinek a figyelmét, az együttműködését, és még egyszer hadd emlékeztessem önöket arra, hogy mennyire kényes kérdés ez, és hogy komolyan, kegyensúlyozottan kell ez a fontos kérdéshez viszonyulnunk. Európának szüksége van arra, hogy rendelkezzen a politikai szándékkal, a globális kihívásokkal szemben, most ugyanezt a szándékot kell itt is használni. Thank you very much, and uh, now it's time for the... Köszönöm szépen, most pedig az árnyék jelentéstevő következnek, először is a néppárt részéről Stér úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy én is üdvözöljem Bosznia-Hercegovina nagykövetét és a bosznia-hercegovinai küldöttség tagjait. Köszönöm a jelentéstevő erőfeszítéseit, amelyek arra irányultak, hogy megpróbálta összeegyeztetni egymással a különböző álláspontokat. Szerintem kiegyensúlyozott szöveget készített el, köszönöm neki ezt a szöveget. A népelt részéről mi mindenképpen támogatjuk a nyugat-balkáni országokra való kiterjesztését a preferenciális rendszernek. Ez megfelelő megközelítésnek tűnik, hiszen ezáltal támogathatjuk ezeket az országokat a további integráció felé vezető úton. Természetesen támogatjuk a jelentéstevő által javasolt módosításokat. Amikor az emberi jogok megsértéséről van szó, parlamenti felügyeletre, ellenőrzésre van szükség. A végrehajtási aktusok helyett itt delegált jogi aktusokra lenne szükség, ez egy nagyon fontos lépés lenne, a néppárt ezt támogatja. Osztjuk a jelentéstevő nézetét abban is, hogy Bosznia-Hercegovina esetében egyfajta ösztönzőként kell tekinteni erre az intézkedésre, és remélhetőleg az Európai Bizottság és Bosznia-Hercegovina hatósága is megegyeznek még az év vége előtt. Arra számítunk tehát, hogy még 2016 előtt sikerül megállapodniuk. Annak érdekében, hogy a preferenciákat ki lehessen bővíteni Bosznia-Hercegovinára, az átmeneti megállapodást meg kell változtatni, hiszen Horvátország csatlakozott az Európai Unióhoz, ezt figyelembe kell venni. Szükség van erre a változtatásra, ahogyan az ország, a régió többi országa esetében is megtörtént. Illetőleg korábbi bővítések alkalmával is volt erre példa, amikor például Szlovénia vagy Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz. Ennek tükrében támogatjuk a néppárt részéről azt a kiegyensúlyozott megközelítést, amelyet az imént elénk tárt a jelentéstevő. Azt javasolta ugye, hogy legyen olyan preambulum bekezdés a szövegben, amely világosan jelzi a politikai támogatást Bosznia-Hercegovina számára az Európai Unió felé vezető úton. Federica Mogherini tegnapi nyilatkozata, és ami talán még fontosabb, a bosznia-hercegovinai hatóságok, illetve az elnökség és a parlamenti közgyűlés döntése nagyon fontos ebből a szempontból, és ezek mind-mind nagyon fontos ösztönző jellegű lépések. Reméljük megtörténnek a következő lépések is az átmeneti megállapodás módosítása révén. Ami az általunk benyújtandó módosításokat illeti, nagy részük bizonyos preambulum bekezdések formáját érinti majd csupán, nem pedig a tartalmukat. A jelentéstevő által javasolt egyik preambulum bekezdést például le, le lehetne rövidíteni, vagy esetleg olyan megfogalmazást szeretnénk, amely nem annyira köthető a tanács egy konkrét döntéséhez, hiszen Bosznia-Hercegovina esetében ez a megállapodás hosszabb ideig érvényes lesz, talán olyan megfogalmazást kellene találni, amely kiállja az idő próbáját, és nem annyira az aktuális helyzethez kapcsolódik. De ez csak egy formális megjegyzés, ahogyan mondtam, és nem érinti a szöveg tartalmát. Összességében tehát támogatjuk mind a bizottság, mind a jelentéstevő javaslatait. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Az árnyék jelentéstevők során listáján Lunz kollégá van, őt nem látom. Elnök úr, szeretném felolvasni az árnyék jelentéstevő jelentését a konzervatív frakció részéről. Az ECR frakció reméli, hogy az olyan, mm, olyan a megválasztott intézmények Bosznia-Hercegovinában segítenek majd abban, hogy Bosznia a stabilizációt és társulási egyezmény feltételeinek megfeleljen és a preferenciális hagyományos kereskedelmet is meg tudják tartani. Az emberi jogokkal kapcsolatban kompromisszumos szöveget kell majd megfogalmazni. Végül pedig a delegált aktusokkal kapcsolatos módosítókkal kapcsolatban a jelentésről szeretné tudni, hogy a jogi szolgálat már a véleményét megfogalmazta-e, tehát hogy a szerződés 290-es cikkét illetően megfelele annak. Köszönjük. Az Alda neveben Satte asszony. Köszönöm szépen, elnékor kolléganő, kollégám bocsánatot kér, hogy nem tud itt lenni, és nevében beszélek. Az elsősorban az emberi jogi záradékot illetően szeretné, hogyha a bizottság megfogalmazását megtartanánk, ugyanis egy szisztematikus és súlyos emberi jogsértésekről van szó hogyha ezt nem tesszük meg, akkor más cikkek is szélesebb körű értelmezést kaphatnának. Oli Rén úgy találja, hogy egy szélesebb körű meghatározás az a gyakorlatban nehézé teszi a megoldásokat. Épp ezért Oli Ren szeretné ugyanazokat a definíciókat meghatározni, amit más országoknak esetében is használunk, és ne találjunk ki valamit Bosznia-Hercegovina esetében. A hetes teremből bekezdés esetében közösen elfogadható megoldásokat akar, elsősorban a határon átnyúló kereskedelmet illetően. Mit jelent ez a kölcsönösen elfogadható feltételek, például nagyobb rugalmasságot? De például, hogyha az Argentina ilyen hasonló esetekben ezt akarná, akkor ez hova vezetne? Tehát Ren úr azt javasolja, hogy fogalmazzuk át a preambulum beképzést, és azt az új kormány kinevezését illetően kell egy megoldást találni. A számítási módszert illetően ő azt a módszert javasolja, amelyeket a többi esetben is használtunk, ugyanis egy másik számítási módszer nagyon veszélyes lenne más három, harmadik országoknak, és az EU ellen lehetne ezt felhasználni. Elnök, köszönöm szépen. Gue? Nem? A zöldek nevében? Büchner úr. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek is. Mindenek előtt egy dolgot emelnék ki a jelentésből, pontosabban a preambulum bekezdések közül. Ott az áll, hogy nagymértékben támogatni szeretnénk Bosznia-Hercegovinát az EU felé vezető úton. Köszönöm önnek ezt a megfogalmazást. Minden bizonyára tudja, hogy Bosznia-Hercegovina tegnap tette egy nagyon fontos lépést ebbe az irányba. irányba. Ön is ezt említette, és a nagykövet úr is kitért erre. Ez a lépés nyilvánvalóan nagyon fontos és helyes, de szerintem hagyjunk egy kis időt. Szerintem a három tárgyalási forduló nem elegendő. Nem lehet egyszerűen azzal érvelni, hogy az összes többi nyugat-balkáni ország beleegyezett, úgyhogy Bosznia-Hercegovina is egyezzen bele. Nem ilyen egyszerű a dolog, egészen más a helyzete az országnak, Bosznia-Hercegovina gazdasága romokban hever. Mint ahogyan önök is tudják, nagyon komoly zavargásokra került sor, épp a gazdasági helyzet miatt, és ezért Bosznia-Hercegovina nem kezelhető ugyanúgy, mint bármely más balkáni állam. Egészen komoly különbségek mutatkoznak meg, ezeket figyelembe kell venni, és ehhez pedig időre van szükség. Nem lehet azt mondani, hogy a három tárgyalási forduló elég, és itt a vége. Ezért kérném, hogy szálljunk erre egy kicsit több időt. Alaposan vizsgáljuk meg a hátteret, a kontextust, és a gazdasággal kapcsolatosan említett számok nagyon aggasztanak. A három milliós adat például nagyon nagy kétségeket ébreszt bennem. Ha megnézzük az import-export helyzetet, akkor szerintem egész más számok tárolnak elénk, mint ahogyan az az jelentésben áll. Úgyhogy szerintem ne kapkodjuk el a dolgot, szálljunk erre időt, tárgyaljunk fair módon, méltányosan, csak így tudunk jó megoldást találni, olyan megoldást, amely mindenki számára elfogadható. Köszönöm. Uh, thank you very much from e Köszönöm az EFDD frakció nevében. Vagy ezt senki nem tisztel meg bennünket a jelenlétével ezen téma során, akkor az árnyék előadók végéhez értem. Kér még valaki szót? Igen, David Martin elsőként. Csak nagyon röviden, először is köszönöm Bettini úrnak kiváló munkát végzett. Előadóként megpróbál konszenzust találni a frakciók között. A szocialista frakció nevében osztom Oli Rén aggodalmait. Nem adhok megoldásokat kellene itt találni. Tehát nekem a hagyományos emberjogi megfogalmazás jobban tetszik. És a gazdasági veszteség hagyományos kiszemítési módja szerintem jobb, hiszen nem látom okát annak, hogy változtassunk a módszereinken. Bosznia-Hercegovina nehéz helyzetben van, szimpatizálok az országgal, együtt érzek velük. Ugyanakkor egy harmadik ország nem válogathat az uniós tagállamok között, már pedig ezt teszi Bosznia-Hercegovina. hogyha ezt megengedjük, akkor bármikor úgy dönthet bármelyik eh, külső partnerország, hogy valamiért nem neki az egyik tagállam. Tehát egyszerű a szabály, egy unió vagyunk, egységes unió, mindenkit egyformán kell kezelnie minden külső partnerének. Szeretnék én is persze Bosznia-Hercegovinával egy eh, baráti megoldásra jutni, remélem, hogy ez lehetséges lesz. Köszönjük. A kollégák közül szeretnék valaki hozzászólni? Nem látom ennek jelét. Az Európai Bizottsághoz fordulok, parancsoljon, uram. Oh, köszönöm elnök ura lehetőséget. Én is köszönöm Bettini úr kiváló munkáját. Nagyon örülünk mi is annak, hogy a jelentés általánosságban támogatja az Európai Bizottság megközelítését. Valóban a Nyugat-Balkán esetében a kereskedelmi koncesziók problematikájának a megoldása nagyon fontos. Remélhetőleg <coughs> megoldásra tudunk majd jutni annak érdekében, hogy ne kelljen ezeket a preferenciákat felfüggeszteni Bosznia-Hercegovina esetében. Ahogy az elhangzott, három tárgyalási fordulóra már sor került, de egy sem járt sikerre, mert egész egyszerűen a hagyományos kereskedelem fogalmát nem tudják elfogadni a tárgyaló partnereink, ahogy azt Beténius úr is említette. Pedig hát ez a fogalom roppant egyszerű, az elmúlt három év kereskedelmi adatait átlagolja a csatlakozást megelőző évek adatait. Ahogy az elhangzott, ez az elképzelés, ezt minden lesz nyugat-balkáni és korábbi csatlakozási körben résztvevő ország elfogadta uniós módszertanként. Nem hiszem, hogy kivételt kellene tennünk Bosznia-Hercegovina esetében. Ez szerintem nagyon rossz precedenst teremtene a jövőbeni csatlakozó sok szempontjából. Ugyanakkor aksúzni szeretném, hogy a kereskedelmi, preferenciális kereskedelmi elválásmód lehetséges felfüggesztése semmiképp sem fenyegetés vagy szankcióként értelmezendő, hanem inkább ösztönzőként, hogy ezzel is segítsük azt, hogy folytassák a szabályok kigazítását. 3 millió eurónyi mhm. vám, vám tarifáról beszélünk, ugyanakkor Horvátország óriási bevételektől esett el, jóval nagyobb mértékű ez. A horvát forrásaink szerint az export 20%-os csökkenését hozta ez évi 70 millió eurós volumennel csökkent ez. Egyébként Szlovénia, Ausztria is érintve vannak, azért mert Bosznia-Hercegovina nem a szabályokon. Ahogy azt a nagykövet úr említette, az áradások és egyéb negatív fejlemények a hazájában valóban ö, sajnálatosak, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Bosznia Hercegovina jelentős uniós támogatásban részesül, messze a legnagyobb donor az Európai Unió. Az elmúlt hat év során 600 millió eurónyi segélyt folyósítottunk, arról nem is beszélve, hogy aszimmetrikus piaci hozzáférésben is részesülnek. Remélhetőleg, ha egyszer az új kormány feláll, akkor Bosznia-Hercegovina újraépítő jelleggel áll majd a tárgyalásokhoz, annak érdekében, hogy a preferenciális kereskedelmi elvárás elve ne sérüljön, ne kellene ezt felfüggeszteni. Köszönjük szépen az Európai Bizottságnak, zárásképpen nincs más hátra, mint előre, megadjam Bettin úrnak újra a szót, parancsolj Goffredo. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, hogy hozzájöttek a vitához azt hiszem, hogy általánosságban véve az emberek támogatják ezt a jelentést, legalábbis az irányát. Nyilvánvalóan azt emlegették, hogy adjunk, hagyjunk időt Bosznia-Hercegovina számára mi hagyunk nekik időt. Tehát ha felfüggesztésre van szó, akkor is egy év múlva is meg lehet találni a megoldásokat. Tehát a jelenlegi eszmecsere tulajdonképpen lehetővé tette, hogy kölcsönösen egymás felé lépjünk. Szerintem újfajta politikai légkörben sikerül majd pozitív eredményt elérni. Ugyanis nem szeretném, hogy a szem előtt témeztek vesztenénk, a, például, hogy az erdőtől ne lássuk a fát. hiszen ha nem veszük figyelembe a már eddig elért fontos eredményeket, eh, amely azt mutatja, hogy konszenzus és együttműködés van Bosznia és az EU között, a már régóta tartott vita során. Az emberi jogokkal kapcsolatban Préda úrnak a javaslata, amely szigorúbbnak szeretett volna mutatkozni az emberi jogokkal kapcsolatban, az valószínűleg egy észszerű kompromisszumhoz fog vezetni. Amikor arról beszélek, hogy elfogadható megoldást akarunk, akkor az ideiglenes megállapodás szövegét idézem, hiszen ez a rendelet számára a jogalap. Tehát számomra az elfogadható azt jelenti, pontosan amit mondok. Tehát, hogy ellenőrizni kell a számokat, a technikai részét ennek. De számomra az elfogadható azt is jelenti, hogy ne olyat kérjünk Bosznia-Hercegovinától, mint a korábbi kereskedelem, plusz a Bosznia és Horvátország közötti kereskedelmet. Nyilvánvalóan a részleteket meg kell vizsgálni, elemezni kell a számokat, tehát ez egy eléggé összetett feladat. De azt hiszem, az információ rendelkezésre áll, de egyelőre nem hivatalos módon. Számomra az elfogadható egyensúly ezt jelenti. Végül pedig, amikor a felhatalmazáson aló jogi aktusokról van szó, a jogi szolgálat megfogalmazta a véleményét, ez pedig pozitív volt. Egy korábbi esetben kapcsolatos Ecuador és az EU közötti esethez kapcsolódik és ezt az eljárást felhasználhatjuk, ami azt jelenti, hogy bizonyos érzékeny kérdésekben jobban be lehet vonni a parlamentet. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a módosítók benyújtásának határideje holnap dél. Tehát február 25-e déli 12 óra. Ezzel lezártuk ezt a napi rendi pontot. Még egyszer köszönöm a nagykövet úrnak, hogy eljött, és köszönöm a jelentéstevő és elnyek jelentéstevők munkáját is. A következő napi rendi pontunk a 16-os pont, eszmecsere az Európai Unió és Vietnám közötti szabadkereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalásokról Vietnám nagykövetével és az EU főtárgyalójával. Biztosan emlékeznek rá, kedves kollégák, az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást az EU-Vietnám szabadkereskedelmi tárgyalások helyzetéről. Ennek alapját az INTA szakbizottság véleménye képezte, illetve jelentése, amelyet tavaly fogadtunk el. Azóta nagyon aktívan zajlottak a tárgyalások az EU és Vietnám között. Brüsszelben került sor január 19 és 23-a között idén, a tárgyalások 11. fordulójára, következő pedig márciusban lesz Vietnámban. Nagyon megtisztelő, hogy eljött hozzánk Vietnám frissen kinevezett nagykövete Vong úr. Üdvözlöm Önt, Vong úr, a mai ülésünkön. Az ülésünkön jelen van egyébként az Európai Unió főtárgyalója, Mauro Petricione úr, és először Petricione urat kérném fel, a főtárgyalónkat, hogy mondja el, hogyan is állnak a Vietnámmal folytatott tárgyalások. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy újra itt járhatok az önök szakbizottságában, és beszámolhatok arról, hogy hogyan is áll ez a fontos tárgyalás. Ha megengedi elnök úr, akkor egészen röviden felvázolnám, hogy hol is vagyunk most a folyamatban, és mennyiben sikerült az ideig elérni főbb célkitűzéseinket a tárgyalások során, de természetesen nagyon szívesen válaszolok a tartalmi kérdésekre is, hogyha ilyenek felmerülnének a képviselők részéről. Először is emlékeztetnék arra, hogy a vietnámi miniszterelnök Zung úr tavaly évvégi látogatása során találkozott a bizottság akkori elnökével Bározó úrral. Megállapodtak abban, hogy a tárgyalások jól haladnak, és hogy a cél az lenne, hogy az elkövetkezendő hónapokban lezáruljanak a tárgyalások. Így fogalmaztak a felek. A vietnámi főtárgyalóval megállapodtunk formálisan is abban, hogy körülbelül hat hónapot adunk magunknak, hogy megnézzük, le lehet-e zárni ennyi idő alatt a tárgyalásokat. Vietnámi tárgyaló felünknek világossá tettük, hogy Európa számára megállapodás korai lezárása fontos lenne. Mi szeretnénk mielőbb lezárni a tárgyalásokat, de mivel a szabadkereskedelmi eh, tárgyalásokban egyébként is így jártunk el, a tartalmi kérdések mindenképpen fontosabbak, mint hogy mielőbb lezárjuk a tárgyalásokat, tehát a tartalmi kérdésekben ezért kompromisszumokat nem fogunk kötni. Örömünkre a vietnámi tárgyaló fél sohasem kérdőjelezte meg ezt az eljárást, sőt, kifejezetten támogatták ezt, és ők is megerősítették, hogy egy tartalmilag igen értékes megállapodásban érdekeltek ők is. Nem egyszerű fejlődő országgal ambiciózus megállapodást kötni, főként egy olyan helyzetben, amilyenben Vietnám van jelen pillanatban, de a Vietnámmal fenntartott kapcsolataink nagyon jók. Vietnám nemrégiben csatlakozott a WTO-hoz, éppen ezért nagyon elkötelezett eh, a kereskedelem liberalizáció mellett, különösen más fejlődő országokhoz viszonyítva, és más délkelet-ázsiai szomszédjaihoz viszonyítva is megállapítható ez. Vietnám régóta elkötelezte magát a hazai gazdasági reformok mellett, a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokat olyan módon folytatják le, amelyek koherensek a hazai gazdasági reformokkal, és ahogyan a képviselők is tudják, a bizottság úgy gondolja, hogy a sikeres kereskedelmi tárgyalásoknak ez a legjobb garanciája hiszen hiába jutunk eredményre, hogyha az nem fér össze az országon belül végrehajtott reformprogrammal. Továbbra is bízunk abban, hogy sikerül mielőbb lezárni a tárgyalásokat, ami az eljárást illeti, illetve a folyamatot. Ön is emlékeztetett a legutóbbi januári tárgyalási fordulóra, és arra, hogy a következő márciusban várható Vietnámban. Akkor majd a vietnámi féllel szeretnénk mérleget vonni, hogy hol is tartunk jelen pillanatban, és hogy milyen, mennyiben sikerült közelíteni a tárgyalások lezárásához. Legutóbbi egyeztetéseinket követően, igen, derülátó vagyok, úgy látom, sikerül belátható időn belül lezárni a tárgyalásokat. Elnézést, hogy nem tudok ennél pontosabb adatokkal szolgálni, de hát tudhatják egy tárgyaló számára dátum, pontos dátumot meghatározni a tárgyalások lezárását, illetve mindig nagyon nehéz feladat. Hadd szóljak röviden a tartalmi kérdésekről. A tarifális kérdésekről szóló tárgyalások. Vietnám nagyon ambiciózusnak mutatkozott. Elkötelezték magukat amellett, hogy 86%-os liberalizációt hajtanak végre, tehát a fennmaradó 14%-ról tárgyalunk most. Valószínűleg a teljes liberalizáció nem érhető el, de nagyon közel fogunk kerülni ehhez. Ez igen valószínű. És ez egy első ilyen eset lenne. Tudják, hogy Dél-Kórával és Kanadával is sikerült majdnem teljes liberalizációt elérnünk, de egy fejlődő ország esetében most első ízben fordulna elő ilyesmi. Természetesen mindkét félnek vannak érdekei, ezeket teljes mértékben tiszteletben tartjuk. Ugyanakkor azonban megállapodtunk abban is, hogy a szoban forgó érzékeny termékek esetében a piaci hozzáférés észszerű mértékét lehetővé tesszük, illetve észszerű mértéken belül lehetővé tesszük a piaci hozzáférést. Ami a szolgáltatásokat illeti, a tíz évvel ezelőtt megszakadt tárgyalásokat folytattuk, amikor is a WTO csatlakozás kapcsán bilaterális piaci hozzáférésről beszéltünk egymással, tekintve Vietnám elkötelezettségét, illetve kötelezettségvállalását, és azt, hogy Vietnámban sok ágazatban nincs megfelelő szabályozás. Nos, hát ennek tükrében nem egyszerű a helyzet. Mi szeretnénk megőrizni a felek azon jogát, hogy szabad kereskedelmi megállapodásról tárgyaljanak, és fejlődő országokkal tárgyalva még bonyolultabb a helyzet, mint amikor fejlett országokkal tárgyalunk, hiszen figyelembe kell venni azt is, hogy a partner szabályozási kapacitás igen korlátozott, és nem szabad a szabályozás továbbfejlesztésére vonatkozó lehetőségeiket korlátoznunk. Ugyanakkor fontos, hogy biztosítani tudjuk hogy a megfelelő szabadkereskedelmi szabályok hozzájáruljanak a jobb szabályozások kialakításához az adott országban. Ami a beruházásokat illeti, főként a nem szolgáltatási ágazatban, Vietnám elkötelezte magát amellett is, hogy megpróbálja elérni a szolgáltatások megfelelő liberalizációját, illetve annak megfelelő szintjét, ahogyan az a WTO-n belül is megvalósult. A közbeszerzések nagyon fontos téma az Európai Unió számára. A Vietnám gyorsan növekvő ország, egyre nagyobb szüksége van infrastruktúrára és különböző felszerelésekre. Ezeken a területeken az európai vállalkozások nagyon versenyképesek. Ugyanakkor azonban Vietnám ez idáig egyetlen közbeszerzési megállapodás résznak sem részes fele, úgyhogy ez nagyon bonyolult része a tárgyalásoknak. Ugyanakkor azonban, itt is elmondhatom ugyanazt, mint korábban, a vietnámi partnereink nagyon igyekeznek, tudják, hogy ennek a e, témakörnek a keretein belül adott a lehetőség, hogy a saját szabályozásukat is javítsák, biztosítsák az átláthatóság növelését, és elkerüljék a közbeszerzések területén egyébként megmutatkozó buktatókat. A jobb szabályozás is szerepel a napi rendünkön az együttműködés, az átláthatóságra vonatkozó rendelkezések. Egy különleges eleme a Vietnámmal folytatott tárgyalásoknak az állami vállalatokra vonatkozik. Azt hiszem, a tárgyalások korai szakaszában sikerült megállapodnunk az alapelvekben, és ezek az alapelvek számunkra az EU-s szerződésben vannak lefektetve, és azt mondják ki, hogy az állam nem avatkozhat be, illetve nem avatkozunk be az állami tulajdonlás kérdésébe, a semlegesség elvét betartva, ugyanakkor azonban a vállalkozások által tanúsított magatartásra vonatkozólag szeretnénk bizonyos szabályokat lefektetni abban az esetben, hogy a piacon versenytársként lépnek fel magánkézben lévő vállalkozásokkal. Szem előtt tartva az EU-s versenyszabályokat. A vietnámi barátaink elfogadták ezt a gondolatmenetet. Ez a kérdés nagyon komplex mindemellett, hiszen a vietnámi rendszer és az állami tulajdonban lévő vállalkozások rendszer igen bonyolult Vietnámban, mégis úgy gondoljuk, hogy ezen a területen is jó eredményre számíthatunk. Összességében a 15-ből 7 fejezetet sikerült az idáig lezárni. A különböző vámokra vonatkozó fejezet az átláthatóság, az együttműködés, a kereskedelmi akadályok leépítése, valamint a csalás feltárására és a csalási ügyek kezelésére vonatkozó rész is ide sorolható többek között. Zárásképpen, elnök úr, egy ideje lezártunk egy partnerség és együttműködési megállapodást Vietnámmal, amelyben emberi jogokra és tömegpusztító fegyverekre vonatkozó részek is szerepelnek. a tanács általános megközelítésének megfelelően szeretnénk egy olyan záradékot beépíteni a szabadkereskedelmi megállapodásba, amely kapcsolatot teremt ezen előző megállapodással. Beszéltünk erről a vietnámi féllel, egyelőre ről még nem állapodtunk meg, úgyhogy egyelőre még nem képezi a végső megállapodás részét, de azt hiszem, nem lesz egy olyan akadály, amely teljesen ellehetetleníteni a vietnámi fél részéről. Itt be is fejezném, elnök úr, nagyon szívesen mm, válaszolok az esetleges kérdésekre. Köszönöm. Very much, Mr. Köszönjük Tricsane úrnak. A vietnámi nagykövetségtől kaptunk egy fejezést, amit eh, eljutottak, eljutottunk mindenkinek, most pedig Szeretném a nagykövet úrnak megadni a szót, parancsoljon, excellenciás uram. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Kedves Köszönöm az EU fő tárgyalójának ezt a kiváló bevezetőt. Én a következőket szeretném felolvasni. Az EU-Vietnám közötti kereskedelmi tárgyalások 2012. júniusában indultak. Szeretnénk egy színvonalas, átfogó megállapodást kötni, annak érdekében, hogy a két fél között javuljanak a gazdaság és politikai kapcsolatok. A szolgáltatások, áruk kereskedelme, illetve a befektetések terén, például a szellemi tulajdonjogok védelme terén is, a kormánybeszerzés terén, a versenypolitika terén a fenntartható fejlődés terén is a szabályokhoz próbáljuk eh, igazítani magunkat. A, más és más a fejlettségi szintje a két eh, tárgyaló félnek, így nyilván az árukereskedelmet terén eh, az életbelépés követő hétében évben átmeneti időszak lépne életbe. A szolgáltatások terén a tárgyalások célja az, hogy piaci hozzáférés érte érdemben javuljon a VTO vállalások mentén. A kormányzati beszerzésekre vonatkozóan az átláthatóság a fő vezérelv, amely remélhetőleg mindkét fél számára új lehetőségeket nyújt majd ez a szabadkereskedelmi megállapodás hozzájárul a szellemi tulajdonjogokai nagyobb védelméhez is. Például a földrajzi eredet megjelölés védelméhez. Azt hiszem, hogy ez is segítheti a kereskedelmet két fél között. A tárgyalások azt hiszem elmondhatjuk, hogy jól haladtak. 11 teljes tárgyalási forduló volt, és ezek között szakértői szinten is egyéb eh, tárgyalások folytak. Több tárgyalási fejezetet is sikerült már lezárni. A vietnámi eh, miniszterelnök tavaly októberben járt eh, az Európai Unióban. Látogatása során mindkét fél újított elkötelezettségét a megállapodás mi hamarabbi lezárása érdekében. Manuel Barroso és a miniszterelnököm mm, is hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az elkövetkezendő évek, hónapokban komoly előlépést érjünk el a tárgyalásokban. Ezért mi megpróbáltuk felgyorsítani a tárgyalásokat, nagyon intenzív munkaprogramot fogadtunk el, a célból, hogy ambiciózus, ugyanakkor kiegyensúlyozott eredményre jussunk, ahogy azt a két említett úriember is kérte tőlünk. Remélhetőleg ez a megállapodás a fenntartható fejlődés célját is szolgálja majd a nemzetközileg elismert normák és egyezmények értelmében, Ugyan éppen ezért nagyon fontos, hogy mindkét eh, tárgyaló fél megtartassa jelenlegi eh, védelmi szintjét. Vietnám vállalta és vállalja, hogy az alapvető jogok értelmében jár el. Gondolok itt elsősorban a munkavállalói jogokra, amely az ILO tagságból származó jogokat érinti. Alapvető uh, ILO egyezményeket ratifikált Vietnám, és további erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a még fennmaradó ratifikálatlan egyezményekhez is csatlakozzon. A corporate social responsibility, mm. tehát a vállalatok társadalmi felelősségvállalása szintén egy számunkra fontos kérdés, terület. A szorosabb együttműködési célra vezető lehet például az információcsere, a bevált gyakorlatok cseréje, az oktatás képzés, technikai segítségnyújtás, szakmai segítségnyújtás, a nemzetközileg elismert és elfogadott eszközökön keresztül. Gondolok itt például az OECD iránymutatásai a multicégekre vonatkozóan, az EU Global Compact, eh, az ILO eh, tripartit eh, nyilatkozata, csak hogy egy párat említsek ezek közül. Tehát elmondhatjuk, hogy már eddig is nagy eredményeket értünk el, ugyanakkor nem szabad kiengednünk további erőfeszítésekkel tudjuk elérni azt a célt, amely nem más, mint hogy ma, valóban egy színvonalas megállapodás köttessék, ez mindkét fél érdekét szolgálja. Kölcsönösen kedvező és előnyös kell, hogy legyen, és bízom benne, hogy lesz is ez a megállapodás, és Vietnám fenntartó gazdasági fejlődését is segíti ez. Köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy Vietnám mot fejlődő országként támogatja. Úgy érezzük, hogy ebben a folyamatban ez a megállapodás nagyon fontos mérföldkő lehet. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük, nagykövet úr. És mielőtt a képviselőkhöz fordulnék, vagy pedig az INTA állandó jelentéstevéhez, szeretném megjegyezni, hogy az INTA egy vietnámi küldöttséget szervez. Április második felében fog menni ez a küldöttség Vietnámba. Szeretném Petricsoni urat is megkérni, hogy a bizottság a mai előadásnak az írásos alakját is elküldje hozzánk hiszen ez nagyon fontos volt, és a e, delegáció számára is hasznos lesz, amikor a hivatalos e, tárgyalásokat folytatja Vietnámban. Most pedig Ilian Zahadril, az előadó fog szólni. Köszönöm, itt üdvözlöm a főtárgyalót és a nagykövet urat. Kevés az időnk, és szeretnék eh, eh, időt hagyni a kérdésekre, ezért röviden szólok. Ez a szabadkereskedelmi egyezmény eh, fontos, mert példaként szolgálhat Dél-Kelet-Ázsia más országai számára is, hogyha sikeresen lezárjuk. Gazdasági szempontból hadd emlékeztessek arra, hogy legalább kétharmada a teljes vietnámi exportnak elsősorban európai iparak ágaktól származik. Az EU a második legnagyobb gazdasági partnere Vietnámnak, tehát mindkét oldal profitál ebből a megállapodásból. Épp ezért szoros figyelemmel figyeljük a Monitoring Group segítségével a helyzetet, és a jövőben is ezt fogjuk tenni, mint ahogy a főtárgyaló is mondta, jelentős eredményeket értünk el sok kérdés területén, elsősorban a vámokat illetően, a szolgáltatások kereskedelmét illetően. Most tárgyaljuk az utolsó lépéseket, de a legproblémásabb kérdések még mindig a tárgyalóasztalon vannak. De hát ez így szokott lenni, hogy a legnehezebb dolgokat a legnehez, legvégén találjuk, tárgyaljuk. Optimista vagyok, azt hiszem, hogy be tudjuk tartani az eredeti ütemtervet, és az idei év első felében fordíthatjuk a tárgyalásokat, és utána elkezdhetjük a ratifikációs folyamatot. Nagyon fontos dátum áll előttünk idén, amelyek mind ahhoz vezetnek, hogy sökeresen lezárjuk ezeket a tárgyalásokat. Az egyik fontos dátum e, Vietnám újraegyesítésének a 40. évfordulója április második felében az INTA delegációval készülünk Vietnámba, és tudjuk, hogy Vietnám más kereskedelmi eh, tárgyalásokat is folytat, méghozzá ambiciózus módon. Aztán csendes, országi, csendes óceáni országokkal kereskedelmi megállapodásokról tárgyal, és Oroszországgal is és ez ösztönözhet bennünket arra, hogy gyorsan és sikeresen zárjuk le a tárgyalásokat. Itt befejezem a hozzászólásomat. A monitorozó csoportban tovább folytatjuk a munkát, és szoros figyelemmel követjük a, tárgyalások utolsó szakaszát, és reméljük, hogy az Európai Bizottság sikeres sikeresen zárja le a tárgyalásokat, és sikerül az utolsó problémás kérdéseket is megoldani, és 2015-ben ezeket le tudjuk zárni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Most pedig az árnyék jelentéstevők kapnak szót az RPP. E nevében Frank Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kifejezni a örömömet, hogy a vietnámi nagykövet urat itt üdvözölhetjük, és sikert kívánunk a munkájához. A főtárgyaló munkáját is üdvözöljük, és láthatjuk, hogy a két fél milyen motivációt mutat. Állandó jelentést tevünk is hozzájárult ezekhez. Tehát az egyik kérdés az, hogy az ütemtervet sikere tartani, tehát 2015 második felére sikerül lezárni a tárgyalásokat számunkra is fontos, hogy ezt az időpontot betartsuk. Két kérdéscsoportom lenne a részleteket illetően, hiszen ezek okozzák a problémákat először is, az alkoholengedélyeket, licenceheket illetően hiszen 2013-ban ezeknek az engedélyeknek az életbe lépése az kockáztatja az alkoholos italoknak a bevitelét. A kérdés tehát, hogy milyen eredményeket értek itt el, és a vietnámi kormány a, a, szeretné rendezni ezeket a kérdéseket, mielőtt lezárjuk a tárgyalásokat. A másik kérdések a növény egészségügyi ellenőrzések és egészségügyi ellenőrzések során az európai normákat használják a referenciaként. Sok olyan ágazata van az európai gazdaságnak, mint például az akvakultúra, ahol ez fontos lenne, és szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban kifejteni a véleményet és én április 10-én a DINTA bizottság delegáció tagja leszek, és aztán márciusban is lesz Vietnámban egy konferencia, és e, örömmel hallgatjuk majd meg az önök véleményét, és reméljük, hogy minél hamarabb konkrét formába öthetjük ezt a megállapodást. Köszönöm. Thank you very much, and uh, now... Köszönjük. Az SND következik. Moszkva. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni mind a nagykövet úr, mind a főtárgyaló úr bevezetőjét, illetve beszámolóját. Láthatjuk, hogy ez a megállapodás esetleg modellje lehet majd a jövőben a más országokkal kötendő megállapodásoknak is. Néhány kérdést szeretnék felvetni. Először is. A tárgyalási folyamat milyen módon kapcsolódik azzal a másik kérdéssel, ami Vietnámot és bennünket is nagyon foglalkoztat, ez a TTIP megállapodás. Nyilván nem egyszerű a hatóságok számára a helyzet, az amerikai vezetőség nagyon nagy nyomást gyakorol. Ez lehet, hogy azt eredményezi, hogy az Európával kötendő megállapodásról szóló tárgyalások lelassuljanak, illetve arra is kihatással lehet, hogy milyen modell alakul ki majd végül. Az amerikaiak gyakorlása arra irányul, hogy a fejezetek úgy alakuljanak, ahogy az nekik jobb, nem pedig nekünk, és itt néhány érzékeny kérdés érint, érintett, például érintettek a földrajzi eredet megjelölések és más egyéb fontos kérdések. Európa számára döntő jelentőségű lehet, hogyha a piacot néhány termék számára teljesen megnyitják, gondolok itt a rizsére, de vannak olyan termékek, ahol nagyon óvatosan kell bánnunk ezekkel, ezzel a kérdéssel, vannak nagyon érzékeny termékek. A kritikus jelentőségű termékek esetében hogyan kívánják lépésről lépésre levezényelni a nyitást, és végül, ami a közbeszerzéseket illeti. Az elénk tárt tervezetekből világosan kiderül, hogy a közbeszerzésekre vonatkozólag a nyitás csak a két nagy városi központ, illetve csomópont esetében valósulna meg. Tényleg csak ebben gondolkodnak, vagy az, egész, az ország egészére nézve kívánják ezt a nyitást végrehajtani? Köszönjük az Elde részéről, Sáke asszony következik. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm körünkben a nagykövetet, illetőleg a bizottság főtárgyalóját, Maria de a frakciónk részéről az a személy, aki foglalkozik a kérdéssel. Most én helyette fogom elmondani az álláspontunkat. Remélhetőleg az év végig sikerül a tárgyalásokat lezárni, oly módon, hogy ez mindenki számára kedvező eredmény legyen, eredménnyel járjon. Remélhetőleg nagyobb lesz a kölcsönösség a vietnámi piachoz való hozzáférés szempontjából, emellett fontos, hogy az európai földrajzi eredet megjelölések, főként a bor és az egyéb alkoholtartalmú termékek esetében érvényre jusson. Ami a kereskedelmi megállapodást illeti, szerintem fontos, hogy mindkét nép számára kedvező döntés szülessen, Vietnám gazdasága fejlődő félben van, a Világbank szerint évi 5%-kal növekszik a gazdaság, még mindig fejlődő országról van azonban szó, azért fontos, hogy a megállapodás szülessen, amely kedvező az országnak és a népének. Ugyanakkor nem szabad elhanyagolnunk azt a kérdést, hogy milyen helyzet az emberi jogokkal az országban, hiszen tudjuk, hogy sok esetben sérülnek Vietnámban az emberi jogok. A bizottságtól kértük, hogy készítsen jelentést erről, egyelőre ezt nem kaptuk meg. Biztosítanunk kell, hogy a megállapodásban legyen egy emberi jogi kérdésekre kitérő fejezet is. Fontos, hogy az emberi jogi kérdéseket folyamatosan nyomon kövessük, és a parlamentet is bevonják ebbe a kérdésbe, esetleg szent, küldhetnénk megfigyelőket az emberi jogi párbeszéd üléseire. Fontos, hogy az emberi jogok betartatását elérjük, akár a kereskedelmi megállapodásaink révén is. Végül az Európai Ombudsman nem sokára véleményt fog közé tenni két civil társadalmi szereplő panaszaira reagálva, amelyek szerint az Európai Bizottság nem veszik elően figyelembe az emberi jogi elemeket a szabadkereskedelmi megállapodás tárgyalása során. Köszönöm, a GUER részéről nem kér senki szót, ha jól látom, a zöldek részéről úgy tűnik szintén nincs senki, aki szólni kíván. Akkor az egyéb képviselők következnek, először is Rodríguez asszony parancsoljon. Köszönöm. Elnök úr, először is én is szeretnék köszönet mondani a főtárgyalónak, és üdvözölném én is a vietnámi nagykövetet és csapatát. Legyenek üdvözölve itt az Európai Parlamentben. Rögtön elmondanám, hogy az EU-Vietnám kapcsolatokat 95 óta a olyan, amikor az első ilyen együttműködési megállapodást írtuk alá, pont egyébként a spanyol elnökség alatt került erre sor. Vietnám különösen fontos az én hazám számára, gondolok itt a textiltermékekre, a rizsre, és a kerámia ipari termékekre elsősorban. Moszkva asszonyhoz csatlakozva én is az Európai Bizottsághoz fordulok a kérdésemmel, mi szerint milyen intézkedéseket kívánnak tenni annak érdekében, hogy valahogy kárpótolják azokat a gyártókat, a, akik a megállapodásnak leginkább, vagy megállapodás által leginkább érintett termékek miatt esetleg nehézségbe kerülhetnek. Kérjük az Európai Bizottságot, hogy több információt nyújtsanak, például a honlapjukon a tárgyalások előrehaladásával kapcsolatban. Lehetőleg több információt szeretnénk kapni ezzel kapcsolatban. Két kérdésem lenne a nagykövet úrhoz. Que demuestra la ciudadanía y el empresariado vietnamita respecto al incremento. Mi mik az elvárásaik a vietnámi cégeknek és polgároknak az Európai Unióval folytatott kereskedelemtől, Vannak tapasztalataink azzal kapcsolatban, hogy hogyan működnek eh, kereskedelmi megállapodások, de úgy érezzük, hogy fontos minden megállapodás esetében, hogy mindkét fél számára eh, előnyös legyen az nagyon fontosnak tartom. Éppen ezért, hogy minél hamarabb megállapodásra jussunk, de emellett arra is törekedünk kell, hogy minél több mindenkinek származzon előnye ebből a megállapodásból, amint ez megköttetik. És egyébként fontos, hogy a tájékoztatás nem csak az Európai Bizottság részéről, hanem a vietnámi szervek részéről is minél részletesebb legyen. Elnök, kollégák, fogytán az időnk, kezdünk kicsit kifutni az időből, most a kollégákhoz fordulok, szeretne valaki még ezen a ponton hozzászólni, úgy látom, hogy nem. Csodás, csoda csodás, Kérdések hangzottak el, elsőként kérem az Európai Bizottságot, aztán majd a nagykövet urat, hogy válaszoljanak ezekre. Petri Csóni úr, hogyha tudna reagálni a felvetett kérdésekre, akkor roppant hálásak lennénk. Thank you very much. Uh, Nagyon szépen köszönöm el. Megpróbálok lövéd lenni, de ha valamit véletlenül kihagynék, akkor kétoldalú módon szeretné, mindenkinek választ adok, ha szeretné. Ahogy említette Zahradil úr és a többiek, a, szer, a példa, az azeani tárgyalások példája, az a tárgyalások során is mintával szolgál. Szingapurral, amely a legfejlettebb ASEAN tag, ott is példa lesz, Vietnám pont a spektrum másik oldalon van, ha bár az eredményei impresszívek, fogják a, megadni a keretet arra, amit szeretnénk az ASEAN blokkal. Tehát egyre több építőkő tesz, követ teszünk hozzá, és ambiciózus egyéni megállapodásokat szeretnénk tenni. Ez időt vesz igénybe, de elköteleztük magunkat mellette. A TTIP-vel kapcsolatos kapcsolat a vietnámi barátaink mohók szeretnék mindkét megállapodást minél gyorsabban megkötni, és azért, hogy élvezhessék az előnyeit vannak kapacitás problémáik, a, a tárgyaló csapat erején felül teljesít, és mégis szeretnék mindkét tárgyalást folytatni, és mi nem látjuk, látunk lassulást a tárgyalásaink során a TTIP miatt. Ezt látjuk olyan országok esetében, amelyeknek sokkal nagyobb a kapacitás, mint Vietnámban, hogy ott lelassulnak a dolgok. Azt hiszem, hogy Vietnámnak világos terme van, terve van azt illetve, hogy ez a két megállapodás hogyan segít a fejlesztési stratégiában. Persze vannak konkrét problémák, mint a földrajzi jelzések problémája, de már be, mi megmutattuk Kanada esetében, hogy hogy a termékeinknek magas szintű védelmet tudunk biztosítani. Ugyanakkor a partnereink tudják a saját kereskedelmi érdekéjeiket megvédeni. Kanada is részt vett, Szingapur is részt vett a TTI-ben, Chile is, ugyanakkor vannak olyan TTIP résztvevők, ahol a földrajzi jelzéseket illetem, vagy kompatibilisek, vagy nem. Biztos vagyok benne, hogy a vietnámi partnereink el tudják érni ugyanazokat az eredményeket. Az érzékeny termékek esetében szeretnék két példát adni, hogy hogyan kezeljük ezeket a kérdéseket. Az egyik a rizs, Eh, valószínűleg a eh, rizsvám eh, tarifákat nem fogjuk liberalizálni, ugyanakkor szeretnénk korlátozni, hogy a, a szabad kereskedelmet ennek a terméknek az esetében. Tehát lát, meglátjuk majd, hogy mi az elfogadható és mi a nem elfogadható. Vietnám eh, nagyon fontos rizsexportáló ország, nyilván Európa számára ez egy érzékeny termék. Nyilvánvalóan, hogyha az ő terméküket nem engedjük be, akkor felmerül a kérdés, hogy akkor milyen érdeke fűződik ahhoz, hogy eh, az EU-val legyen kereskedelme. Vannak aztán eh, más termékek, mint a marha és a disznóhús és Kanada esetében, is egy egyensúlyt kellett megtalálni, amely lehet, hogy nem tökéletes, de elfogadható volt mind a két fél számára. A textil az egy különböző, más e, kérdés, ott teljes e, liberalizáció lesz azzal a feltétellel, hogyha vietnámi termékekről van szó. Itt jegyzőkönyvben mondom, hogy hogy Vietnámon keresztül nem áramlhatnak kínai áruk Európába. Ez egy fontos kérdés lesz a tárgyalások során. Nem látjuk még a megoldást, de azt hiszem, hogy Vietnám elfogadta a kettős átalakításnak a kérdését, ahogy ezt kértük. Most megnézzük azt, hogy mik a lehetőségei annak, hogy a vietnámi textilipar át alakuljon, és hogy ne függjön annyira a kínai exportoktól. Nem lesz könnyű tárgyalás, az egyik legolsó kérdés lesz, amelyet meg akarunk oldani, de mindkét oldal szeretne megoldást találni. Az alkohol engedélyeket illetően, licenceket illetően ez visszanyúlik VTO, a WTO kötelezettségvállalásákhoz Vietnám részéről. Nem akarjuk most, olyan, nem akarunk olyan kötelezettségeket újra tárgyalni, amelyeket már megtárgyaltunk. Megpróbáljuk a hatásokat rávenni arra, hogy alakítsák át a rendszerüket. Ez bonyolult kérdés, legitim igényei vannak Vietnámnak a csalás és a és más kérdéseket illetően, tehát nem szeretnénk akadályozni a kereskedelmet, de mindenképpen folytatjuk. Az SPS standardokat, illetően normákat, illetően a hagyományos álláspont az, hogy nem tárgyalunk a kereskedelmi megállapodások során ezekről. Mi gyakorlati megoldásokat szeretnénk keresni az SPS normáknak a könnyítéséhez, és ezt tesszük majd Vietnámmal is. Persze vannak Vietnámmal kapcsolatban problémák, ez az SPS normákat illetően, ez a gazdasági helyzetre vezethető vissza, de aztán a rendelkezéseknek a végrehajtásához kapcsolatos és technikai segítségnyújtást biztosítunk Vietnámban ezen a területen, és ebben az irányban szeretnénk továbbra is elmozdulni. De nem kétséges, hogy megváltoz, nem, tehát nem fogjuk megváltoztatni az SPL normákat. A közbeszerzést illetően tárgyalunk mindkét kötelezettségválaszlásról a nemzeti hatóságról, és ezek a tárgyalások elég jól mennek. Nem feltétlenül vagyunk teljesen megelegedettek még, de ezen kívül nem csak a nemzeti, hanem a nemzet alatti szinten is próbálunk tárgyalni, és Vietnám Hanoival kapcsolatban és másokkal, kikötő városokkal kapcsolatban rugalmasságot mutatott. De ez a tárgyalás még folyik. Végül pedig az emberi jogokat illetően és a hatástanulmányt illetően Ezek a kérdések az idő során alakultak. Van tárgyalási mandátumunk Vietnámmal kapcsolatban, mert különben nem tudnánk egy utólagos hatásvizsgálatot lefolytatni. De tudjuk, hogy sok ember számára itt az Európai Parlamentben, a tagállamokban, a civil társadalomban ezek a kérdések aggályokra adnak okot, és épp ezért szeretnénk koncentrálni a human, az emberi jogokra, amikor tárgyalunk -e Vietnámmal. Vannak emberi jogi záradékok a, a partnerségi és együttműködési megállapodásokban. Folytatunk emberi jogi párbeszédet, és meglátjuk majd, hogy milyen más eszközöket használhatunk Eh, arra, hogy a vietnámi emberi jogi helyzeten javítsunk. Végül a tájékoztatás és a dokumentumokat illetően a parlament rendszeres jelentést kap a tárgyalásokról, ezeket a jelentéseket küldjük a tagállamoknak is amennyire képesek vagyunk, ezeket időben próbáljuk rendelkezésre bocsátani. És a parlamentnek is rendelkezésre bocsátunk olyan anyagokat, ami segíti az áprilisi kereskedelmi delegáció munkáját szeretném csak látni, hogy mi eh, áll leginkább érdekében a tagoknak. Thank you very much, and, uh, now I Köszönjük szépen, most pedig újra ön kapja meg a szót, nagykövet úr. Kérem válaszoljon a, tag, a szakbizottsági tagok által megfogalmazott kérdésekre. Köszönöm, nagyon jó kérdések ezek. Az Európai Unió főtérgyalja részben vagy nagy részt megválaszolta már a feltett kérdéseket. Ugyanakkor, ha megengedik, nekem is lenne egy-két keresetlen hozzáfűzni valam. Először is Vietnám több partnerországgal párhuzamosan tárgyal szabadkereskedelmi megállapodásokról, hogy ezt a Zahragyi úr is említette. A TP neve is elhangzott. közeléhez, kö, végéhez közelít ez a, ez a folyamat, remélhetőleg minél hamarabb sikerül megállapodnunk Amerikával. Korea is nagyon fontos kereskedelmi partnerünk, velük a tárgyalásokat tavaly évvégén sikerült megállapodnunk. Oroszország, Kazasztán és Belarus szóval vámunióról tárgyaltunk, ezt megelőzően Japánnal kötöttünk szabad kereskedő megállapodást Kínával, Indiával és más partnerországokkal. A TPIP nagyon fontos számunkra, és ezzel párhuzamosan az EU-val kötendő szabadkereskedelmi megállapodás. Tehát, ahogy említettem, több országgal tárgyalunk egyszerre, és hogyha jól haladnak a dolgok az egyik vonalon, sok energiát fektetünk ebbe, akkor másik szálon lelassulnak az események. Az ASEAN tagokat, ha alapul vesszük, az Európai Unió csak Szingapúrral zárta le a tárgyalásokat. Szingapúr egy nagyon fejlett ország, rögtön utána Vietnámmal kezdett tárgyalni, vagy áll legjobban a tárgyalások az Európai Unió. Még egyszer mondom, sok partnerországgal tárgyaltunk és tárgyalunk. Azt hiszem elmondhatom, hogy aktívak vagyunk, proaktívak a regionális gazdasági integráció terén is. Hangsúlyoznám azt is, hogy számunkra az Európai Unió az egyik legfontosabb kereskedelmi partnerünk. Nézzük a tavalyi kereskedelmi volumenet például. A számok magukért beszélnek. 35-36 milliárd euró értékben kereskedtünk egymással tavaly. Hogyha a megállapodás életbe lép, akkor várakozásaink szerint évente 15-20%-kal nőhet a kereskedelem volumene. Ezt szeretnénk, fontos lenne számunkra, hogy ez valóban így történjen. Tavaly 6%-kal nőtt a vietnámi gazdaság. A nehézségek ellenére, hiszen a világgazdaság lelassulása minket sem hagyott érintetlenül, a belpolitikai helyzet is megnehezíti a helyzetünket, az Tavaly megelőzte az Amerikai Egyesült Államok az Európai Uniót, mint első számú kereskedelmi partnerünk, úgyhogy már csak a dobogó második fokára tud felelni az Európai Unió. De reméljük, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásnak köszönhetően e, mindenképpen az első két hely valamelyikén marad Európa. Nos, az elhangzott kérdésekre tovább reagálva annyit mondanék, hogy az alkoholengedélyezési az alkoholtermékek engedélyezésével kapcsolatban nagyivók hírében állunk. Ha például a sörfogyasztást veszük alapul, az ASEAN országok között első helyen állunk. About uh, three billion euros. 3 milliárd eurónyi sört gurítunk le a torkunkon évente. Ha valaki, ha már jártak a Vietnámban, akkor saját számukkal e, láthatták, minden fajta sör kapható. Német, cseh, e, német, cseh, e, és még belga sör is. A közúti balesetek első számú oka pontosan az ittas vezetés. Az elmúlt tíz évben, tíz napban ünnepeltük az új évet, eh, a vietnami új évet. Soha nem látott méreteket tölt az ittas vezetés problémája. Ez nagyon szomorú hír. 9 nap alatt, az ünnepek 9 napja alatt több mint 300-an vesztették életüket e, e, ittas vezetés miatt. Éppen ezért a a szeszes italok kérdése nem csak a kormányt, hanem bizony a közvéleményt is igencsak foglalkoztatja. hogy azt Petrocseli úr említette. Az emberjogok kérdésével is komolyan foglalkozunk. Az emberjogi párbeszédet az Amerikai Egyesült Államokkal, az Európai Unióval és más partnerországokkal is folyamatosan folytatjuk. Az emberjogi helyzet évről évre javul, ezt a nemzetközi szervezetek is elismerik a legfrissebb eredmény az volt a múlt hónapban, januárban zárult le az Európai Unió és Vietnám közötti emberügyi párbeszéd negyedik fordulója. Berlinben is jártak a vietnami látogatók eh, egy berlini börtönben, az emberjogi párbeszéd legutóbbi fordulója mindenképpen pozitív fejleménynek és tekintendő. Egyetértek önökkel eh, az ügyben, hogy hogy a szabadkereskedelmi eh, megállapodás eh, lehetséges előnyeiről mindenkit fel kell világosítanunk, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy ez mennyire fontos lehet. Ezért meg is próbáljuk, meg is próbálunk minél nagyobb publicitást teremteni annak, hogy a folyó tárgyalások pontosan mit is jelentenek, jelenthetnek majd az emberek, és főként a vietnami cégek számára, és hogy készüljenek föl erre nagyon fontosnak tartjuk. A legfrissebb felmérések szerint az emberek és a cégek többsége nincs tisztában azzal, hogy a tárgyalóasztalnál milyen eredményeket értünk el. Ezért az ez irányú propagandára továbbra eh, is eh, hangsúlyt kell fektetni, főként a vietnámi gazdasági élet szereplői körében. Azt kérjük a vietnámi cégektől, a gazdasági élet szereplőitől, hogy készüljenek a lehetőségekre, persze nem csak lehetőségeket, hanem kihívásokat is rejt majd a szabadkereskedelmi megállapodás, mint ahogy az történt más hasonló megállapodások esetében is. Az Európai Unió tehát továbbra is első számú partnerünk marad. Köszönjük szépen, nagykövet úr, és valóban sok sikert kívánok. Remélem, hogy minél hamarabb ez elvatnak a tárgyalások, zárta következik. Köszönöm szépen, elnök. A uh, commitment and engagement and activity. Uh, and also other colleagues. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az erőfeszítéseit mindenkinek, aki részt vett a munkában és a vitában is. Köszönöm a főtárgyalónak, és köszönöm szépen természetesen a nagykövet úrnak is, nagyon örülök, hogy itt van. Sikerült már elbeszélgetnünk arról is, hogy ő ugye korábban Csehországban volt nagykövet, és a csehországi élményeiről és benyomásairól is beszélgettünk. Ennyit szerettem volna mondani, és továbbra is természetesen nyomon követem a tárgyalások helyzetét a monitoring csoportban. Köszönöm. Köszönjük szépen, kedves kollégák! Be kell jelentenem valamit. Ezzel egyébként lezártuk ezt a napi rendi pontot. Egy bejelenteni valóm van. 14 percünk van, és még két napi rendi pontunk maradt. 14 perc, illetve bocsánat, 40 perc alatt kellene ezt lezárnunk. Ha úgy gondolják, hogy erre nincs lehetőség, illetve nem tudjuk majd befejezni az eszmecserét, akkor ezeket elhalaszthatjuk. Erről önök döntenek. A 17-es napi rendi pont következik. Az EU kereskedelmi és befektetési politikájának külső hatásai köz és magánkezdeményezésekre az EU-n kívüli országokban első eszmecsere következik. Jelentés tevőnk Ján Záhra Dél, a Készakbizottságunk alelnöke is egyben. Ha jól tudom, akkor a jelentés célja, hogy fényderítsen arra, hogy hogyan tudjuk a jövőben a közmagánkezdeményezéseket, vagy PPP kezdeményezéseket eszközként használni a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatainkban. Megadom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tudom, hogy nagyon kevés az időnk. Két napi rendi pontra már csak 40 perc jut, ezért a lehető legrövidebben fogok fogalmazni. Ez az első munkadokumentum, amely alapja lehet a saját kezdeményezésű jelentésünknek. Az EU kereskedelmi és befektetési politikájának külső hatásai a közmagánkezdeményezésekre az EU kívüli országokban ez a címe a dokumentumnak, és megvizsgálja azt, hogy, hogy mennyiben tudjuk a PPP modellt, illetve PPP kezdeményezéseket felhasználni eszközként az olyan EU-s vállalkozás, EU-szék, EU-s székhelyű vállalkozások előmozdítására, amelyek EU-n kívüli piacokon végeznek gazdasági tevékenységet. Hat részből áll a dokumentum. Természetesen nem kell meghatároznunk a PPP-k fogalmát, hiszen mindenki tudja, hogy miről van szó, Tudom, hogy nem mindenki kedveli kifejezetten a közmagán kezdeményezéseket, de néhány piacon, főként a fejlődő piacokra gondolok, az eu kívüli fejlődő piacokra. Igen, hasznos lehet ez az eszköz az európai vállalkozások számára, és elősegítheti gazdasági tevékenységük kiterjesztését ezekre az országokra. Különösen, amikor, ahogyan az egyik fejezet is kifejti, az infrastruktúra kiépítéséről van szó a közlekedés területén, valamint közművek és hasonló kiépítése területén is mérvadó lehet az az eszköz. Hangsúlyozni szeretném, hogy mindenek előtt a fejlődő országok állnak a jelentés középpontjában, az EU-n kívüli országokról van tehát szó, ahol a növekedés szintje, igen, igaz, illetve a magánvállalkozások terjeszkedésének szintje, illetve a szakadék, a magánvállalkozások terjeszkedése és a meglévő e, közkézben lévő infrastruktúrák közötti hézag növekvőben van azt láthatjuk, hogy ezekben az országokban nagyon nagy hiányosságok mutatkoznak meg. Több szempontból is az alapvető infrastruktúrák területén, a PPP-k pedig eszközéül szolgálhatnának a helyzet javításának, illetve hogy kiépüljen ez az infrastruktúra. A hármas pont alatt szerepel egy leírás is, bizonyos országokról, amelyek különösen aktívak a PPP konstrukciók előmozdításában, és szerepelnek itt bizonyos nemzetközi szervezetek, egyezmények, illetve programok, amelyek szintén népszerűsíteni kívánják a közmagán kezdeményezéseket. A négyes pont alatt bizonyos kritériumok és alapelvek szerepelnek, Itt megpróbáljuk a PPP modellt két alapvető kategóriára bontani. Vannak az intézményes PPP-k és a szerződéses PPP-k. A kezdeményezések kialakításának és finanszírozásának alapján történik ez a felosztás. külön, különleges jellemzői vannak ezeknek a kezdeményezéseknek, attól függően, mely kategóriába tartoznak, ennek leírását is megtalálják. Bizonyos alapelvekről is szól a szöveg, amelyeket figyelemmel kell venni a PPP-k és végrehajtása során, ilyen az átláthatóság, a megfelelő tervezés, a megfelelő árérték arány, az érdekelt felek megfelelő bevonása, megbízhatóság, a vitarendezés mikéntje, elszámoltathatóság. És az ötös és hatos pontok alatt pedig találhatnak egy rövid leírást arról, hogy a PPP kezdeményezések EU-n kívüli végrehajtása, megvalósítása hogyan járulhatna hozzá a munkahelyteremtéshez és a növekedéshez, mind az érintett országok, mind pedig az európai kkv számára. A hatos pont alatt pedig annak leírása található, hogy hogyan lehetne szembenézni a kihívásokkal, illetve a kockázatokkal, amelyek egy-egy ilyen PPP konstrukcióból eredhetnek. A meglévő EU-s jogszabályok megváltoztatására nem irányul a szöveg, nem ez a feladatunk. A meglévő modelleket szeretnénk felhasználni arra, hogy megfelelőbben, illetve a lehető legnagyobb mértékben előmozdítsuk a PPP konstrukciókat az EU-n kívüli piacokon. És a szövegben felsoroltam ezen kihívások egyikét, némelyikét. Remélem, hogy sikerül egy produktív eszmecserét, konstruktív eszmecserét folytatnunk erről a kérdésről, és remélem, hogy összhangba tudjuk ezt hozni más EU-s szakpolitikákkal is, különösen a fejlő, fejlesztési tevékenységre vonatkozó szakpolitikával, tehát a harmadik országokkal foglalkozó szakpolitikánkkal. Várom az eszmecserét, és remélem, sikerül valamilyen megállapodásra jutnunk, amely lehetővé teszi a számunkra, hogy eredményes munkát tudjunk végezni, és jó jelentés szülessen. Köszönöm. Köszönöm szépen. És azt hiszem a PPP modellről szólva, látunk el, hogy az Európai Beruházási Bank az egyik legfőbb szereplő, König asszony itt van, aki a projektfinanszírozás és PPP-kkel foglalkozik, öni a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! és köszönöm szépen az Európai Parlamentnek, hogy meghívták az Európai Beruházási Bankot erre az eszmecserére. Készítettem egy előadást, egy prezentációt, amelyet elérhetővé teszek, e-mailben el fogom küldeni önöknek. Készítettem néhány másolatot is erről, de rövid leszek, csak a legfontosabb kulcselemekről fogok beszélni. A PPP-kről elmondhatjuk, hogy egyre terjednek a fejlődő világban, hiszen ez egy hatékony, eredményes mechanizmus, mely révén megfelelő infrastruktúrális szolgáltatások valósíthatók meg. Bizonyos becslések szerint az infrastruktúrális beruházásokban megmutatkozó hézag a fejlődő országok piacain eh, évente egy, eh, három billiót is kitesz. Ez egy hatalmas hézag, valószínűleg ezt nem sikerül lefedni csupán közpénzek felhasználásával. A PPP-k itt eszközként szolgálhatnak az infrastruktúrális kapacitás növelésére, a kormányzati költségvetés felhasználásán túlmenően. Az évek során számos ország élt a PPP adta lehetőségekkel, Brazília, Chile, Kína, India, Mexikó és Törökország említendők az első helyeken. Ez az hat vezető ország a projektek számát tekintve. A projektek nagy száma Kínában zajlik, és Brazília és Törökország is élen jár. Sok vállalkozás a belső piacon, a hazai piacon valósít meg PPP-ket, Kína, Brazília, Törökország és Brazília a legfőbb beruházók a PPP-s konstrukciókban. Miért folyamodnak ehhez az eszközhöz a kormányok? Most azért, hogy a költségvetési forrásokat kíméljék, illetőleg, hogy az infrastruktúra kiépítését is felgyorsítsák. Számos fejlődő ország nagyon kevéssé hatékonyan ezen a téren, és nagyon sokáig tart a vízellátást, a közúttakat, közúthálózatot képíteni a költségvetési forrásokat felhasználva, ezért bevonnak magánbefektetőket ezekbe a projektekbe, így sokkal hatékonyabbak lehetnek, és jobb minőségű lehet a szóban forgó infrastruktúra szolgáltatás, és Nagyon nagy érdeklődéssel olvastam el a munkadokumentumot, de hogy a munkadokumentumban is benne áll, nincs eh, hivatalos definíciója a PPP modellnek. Mi az ebd ben úgy határozzuk meg ennek a fogalmát, hogy egy hosszú távra kiterjedő szerződés köttetik egy eh, állami fél és egy magánkézben lévő fél között arról, hogy egy konkrét eredményt érnek el, és a kifizetés pedig, illetve a fizetés a teljesítménynek megfelelően történik, illetve a projekt lezárásakor. Ez azt jelenti, hogy az államnak egy közbeszerzést kell kiírnia, azért, hogy a legjobb magánkézben lévő szélt meghatározza, amely a legjobb árértékarányt képes nyújtani. Egy nagyon nagy előzetes beruházásra kerül sor egyébként a magánkézben lévő fél részéről, ezáltal nagyon nagy kockázatot vállal, ez is a ppp egy jellemzője. És aztán a kormányzattal megkötött szerződés értelmében elvégzi a szolgáltatást. Természetesen ez megköveteli, hogy a tisztességes versenynek kedvező kontextusban történjen mindez. Fontos, hogy egy megfelelő mechanizmus legyen érvényben, és egy világos adórendszer is működjön. A biztonság itt a kulcs szó, azt hiszem, tehát egy biztonságos üzleti környezetre van szükség, és természetesen egy stabil politikai környezetre is szükség van, ahol nincsenek akadályok, és ahol jóvátételre kerül sor, illetve kompenzációra, hogy egy projektnek véget vetnek valamilyen oknál fogva. Az EBB-nek mi a szerepe mindebben? Az EBB-nek hosszú, nagy múltra visszatekintő tapasztalatai vannak ezen a téren, mind az EU-n belül és mind az EU-n kívül a PPP kapcsán. Tavaly az EBB 16 projektet finanszírozott, körülbelül 3,5 milliárd euró értékben, tavaly ez egy kicsit kevesebb volt, csak 6 projektről volt szó, de összességében azt hiszem, elmondhatjuk átlagosan évente 10 PPV projektet finanszírozunk. Mindenek előtt az energetikai területén tesszük mindezt, a vízengazat is fontos, és a közlekedés is. Ez a három ágazat egyébként kiemelt helyen szerepel a munkadokumentumban is. Az EBB hogyan teremt hozzáadott értéket az európai vállalkozások számára. Az általunk támogatott projektek nagy része olyan projekt, ahol európai beruházókat, de európai beszállítókat is támogatunk. Tavaly például Kenya északi részén egy szélfan projektet támogattunk, egy szélenergia erőmű projektet. Mi voltunk az EBB részéről a legnagyobb hitelező fél. Különböző eszközöket vetettünk be, amelyekre a kotonú mandátum lehetőséget biztosít. Támogattuk például a Vestas beszállítót és más európai vállalkozásokat is, amelyek részt vettek a projektben. Sok esetben láthatjuk ezt, nevezetesen, hogy egy-egy projekten belül több vállalkozást is támogatunk tevékenységünkkel. Azt hiszem az európai vállalkozások számára összességében kedvező az ilyen projektekben való részvétel. Az EBB részéről mi mit teszünk? Támogatjuk az európai szakpolitikai célkitűzéseket, Támogatni tudjuk a kormányokat technikai segítségnyújtással, a PPP kidolgozásában és konkrét projektek kidolgozásában. Biztosítjuk azt, hogy a projektek technikailag, gazdaságilag és jogilag is végrehajthatóak legyenek. Biztosítani kívánjuk azt is, hogy az egész folyamat átlátható, és hogy a közbeszerzés megfelelően történjen. Pénzügyi tekintetben is hozzájárulunk az eredmények eléréséhez. Nagyon hosszú például a futamidő, ez nagyon fontos a PPP-k esetében 15-20 éves szakaszokban gondolkodunk, vagy adott esetben még hosszabb időszakban is. És különböző EU-s támogatásokkal ötvözzük az általunk nyújtott hiteleket, hogyha a projekt azt megköveteli. A kenyai projekt esetében például szintén így tömtünk be bizonyos hézagokat, és um, olyan projektek valósi, valósulhattak meg így, amelyek egyébként nem térültek volna meg, nem lettek volna megtérülőek. nézzük akkor most a földközi tengeri országokat és a közel-keletet, egy med <clears throat> különös projekt előkészítési eszközünk van, amelyet az Európai Bizottság 15 millió euróval támogat. Ebben mi vezető partnerek vannak, de más európai partnerekkel működünk együtt, mint például az Agence France, de Development és más európai partnerek. Lezárásként szeretném összefogalni, hogy mire van szükség az európai vállalkozásoknak, például az osztalékok haza küldése és a többi biztonsági rendszerek, E, egy következetes adókezelés, és mi ebben úgy segíthetünk, hogy segítsünk a kormányoknak már eleve, tehát upstream, hogy megfelelő környezetet biztosítsanak a vállalkozásoknak, de hogy megerősítsék a szabályozási kereteket, hogy szakemberek segítsenek a PPP-k kialakításában. Ez nem egy könnyű feladat, hiszen egyre több ország szeretné, amikor konceszióért pályázik, hogy helyi körményeket is figyelembe vennek, például problémákat okozhat, mint Dél-Afrikában, egy energiaprogramban, és, és a helyi tartalmat illetően mindegyik stádiumban nevelték a, növelték a, a feltételeket. Mi nekünk ugyanakkor meg kell felelnünk az EU irányelveknek, és azt szeretnénk, hogy a kormányok és az ország azok a pénzükért megfelelő értéket kapjanak. De sajnos a PPP ágazatban egyre inkább azt látjuk, hogy ez akadályozza az értékes projektek támogatását. Köszönöm szépen, és a kérdésekre szívesen válaszolok. Köszönöm az előadást. Ezt majd megkapjuk írásban is, ugye? Most a bizottsághoz fordulok, hogy egy nagyon jól összefogott megjegyzést tegyen. Köszönöm, elnök úr! Gyorsan is nagyon köszönjük ezt a nagyon fontos kezdeményezést a tagállamoknak már hosszú időre visszanyúló tapasztalata van a PPP-vel kapcsolatban, vannak olyanok, amelyeknek még nincsen. Márpedig ezek fontos, hiszen amikor a közpénzek hiányoznak, és a, tök, a magántőke is kevés. Ez nagyon fontos katalizátor lehet a beruházások szempontjából. Vannak olyan vállalatok, akik már nagyon versenyképesek a ppp tekintetében, tehát harmadik országokban is tudnak lehetőségeket biztosítani. Ugyanakkor a protektív, tehát a védett piacokon működő tárgyalak, társaságok, vállalatok nagyon nagy versenytársai ezeknek. A, egy, egy versenyképes piacon ugyanis ilyen projekteknek a, a költségei a jelentősek. Tehát nemzeti bánásmód és nem hátrányos megkülönböztetés segítségével tudunk csak ezeken segíteni. Nagyon köszönjük a beruházásokkal kapcsolatos új kompetenciákat, hiszen a PPB fontos szinergiákat tesz lehetővé, mert nem csak nem csak beruházásokat tárgyalhatunk, hanem új, tehát harmadik országokban is a PPP-ben részt vállalkozások. Köszönöm. A kollégákhoz fordulok, elsőként az árnyék előadókhoz. Néppárt nevében Ruász úr. Köszönöm, elnök úr. Előköszönöm, hogy az első eszmecserére sor kerülhet. Az előadónknak is kérem adját, azt az tehát nagyon jó munkát végzett. Tényleg csak távirati stílusban három dolgot hadd csak fel. Elsőként hogyan is értelmezzük a PPP, tehát a Public Private Partnership fogalmát? Ez egy viszonylag jól ismert fogalom. Lehet ez infrastruktúra fejlesztés, lehet egy szolgáltatás nyújtása, de a magán ágazat bevonását is jelentheti például privatizáción keresztül bizonyos ágazatokban. Fontos, hogy ez olyan ö, tisztességes, fair módon történjen, amely mindkét fél, vagy mindkét oldal számára előnyös. A PPP-nek ez az egyik ismérve. Az ENSZ, a Világbank, az OECD, illetve az Európai Beruházási Bank, az EBB is igen komoly kutatásokkal, illetve tapasztalattal rendelkezik e tekintetben. A szabad kereskedelmi megállapodásokban is jellemzően szerepelnek ilyen kitételek, főként a harmadik országok csoportjával kötött megállapodásokra gondolok. Ugyanez igaz azokra a megállapodásokra, amelyeket majd újra kell tárgyalni. Fontos, hogy ezek szerepeljenek ilyen rendelkezéseken, klauzulák, elengedhetetlennek tartom, hogy a reciprocitás, tehát a kölcsönösség elve érvényesüljön a közbeszerzések piacán is. Az Európai Néppárt eh, ragaszkodik eh, ahhoz, hogy ezt az elvet eh, megvédjük. Amikor a reciprocitásról beszélek, akkor itt egy pozitív reciprocitásra gondolok, tehát nem arra, hogy mi zárjuk be a piacunkat azok előtt, akik nem engednek be bennünket a saját piacukra, hanem fordítva követeljük meg mindazok szemára, akik előtt nyitva áll az Európai Unió piaca, hogy nyissák meg a saját eh, piacokat, főként az Európai Unió kisebb eh, gazdasági szereplőinek óriási lehetőségeket eh, nyújtana ez, illetve a jogbiztonságot is garantálni kell ezen szereplők számára, ezen cégek számára annak érdekében, hogy a PPP konstrukcióban eh, ők is szerephez juthassanak. Alapvetően tehát egy olyan környezetet kell teremteni a harmadik országokban is, amely PPP barát. Ez számunkra eh, alapvető fontosságú az európai beruházási és befektetési politikában. Éppen ezért a kereskedelmi partnerség partneri kapcsolatokban ezt az elvet kell érvényesíteni. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönjük szépen. Rodriguez asszony, a szocialista frakció nevében parancsoljon nagy becsült képviselő asszony. Ó, köszönöm elnök úr. Én is szeretnék először is gratulálni az előadónak ehhez a dokumentumhoz, munkadokumentumhoz, amelyet megkaptunk. Egy kiváló eh, eh bibliográfiát is eh, találunk ebben, ami nagyon fontos. Az Európai Beruházási Banknak is köszönetet tartozunk, a PPP sok esetben a beruházási bank segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg. Óriási, nem csak a pénzre gondolok itt, hanem arra a tapasztalatra, szakértelemre is, amely az évek alatt felgyülem lett az EBB-nél. Nagyon fontos, hogy, az e, e, hogy a végig gondoljuk, hogy milyen szabályozási keretben valósulnak meg a PPP konstrukciós beruházások, főként mivel az elmúlt években komolyan teret nyert a PPP konstrukció. Spanyolországban az illetékes minisztériumban a közúti közlekedés felelőseként saját szememmel testközzelből láthattam, hogy az évek során hogyan változott a PPP konstrukció, illetve hogy milyen szolgáltatásokat nyújtottak. Az új projektek végrehajtása során nagyon hasznos tapasztalatokat gyűjtöttem, szerintem ezeket a tapasztalatokat a kollégák javára kamatoztathatnánk további eszmecserék során, főként mivel a harmadik országok képezik ennek a jelentésnek a, a tárgyát. A közszolgáltatások minősége és bekerülési ára között egyensúlyt kell találni. Nem mindig egyszerű kiválasztani pontosan mely területen érdemes PPP konstrukcióhoz folyamodni. Például az elmondóság csökkentésének módszereként tekinteni a PPP-re szerintem nagy hiba, hiszen könnyen előfordulhat az, hogy olyan infrastruktúra épül, amely végül jóval drágább lesz a köz számára, mint lett volna bármiféle más konstrukcióban, ez tulajdonképpen nem pénzt meg, hanem csak a kiadásokat ráhárítjuk, rátoljuk az utánunk következő generációkra. Donde la demanda cai, azt hiszem, elmondhatom, hogy a tapasztalat az, hogy a válság során alapvetően a kereslet csökken, éppen ezért ez jóval nagyobb kockázatot jelent a cégek számára. A szerződés kötésért felelős közszervek is tisztában kell lenniük a kockázatokkal, ehhez arra van szükség, hogy tisztában legyünk a kockázatokkal, illetve a kockázat megosztás is arányos legyen a közszervek, az állami szereplő, illetve a magánberuházó között. a PPP rendszerben nyújtott szolgáltatásokért az állami oldalon felelős szerveknél megfelelő humán erőforrással is rendelkezik el, azaz olyan megfelelően képzett szakemberekkel, akik tudják, hogy hogyan kell egy PPP konstrukcióban egy szolgáltatást vagy egy, eh, vagy egy beruházást kírni, eh, leszerződtetni, megvalósítani, aztán üzemeltetni és nyomon követni. Már csak azért is, mert adott esetben akár szankciókat, büntetéseket is foganatosítani kell, ezt várja tőlük a köz, akinek az érdekeit képviselik. Éppen ezért tehát a harmadik országokban a PPP konstrukciókat előtérbe helyezni, főként azon országokban, ahol nagyobb a növekedési potenciál. A, a partnerországokban amikor a PPP konstrukciót megpróbáljuk előtérbe helyezni, akkor a cégek viselkedéseire is oda kell figyelni, hogy az európai cégek tartsák magukat az alapvető normákhoz. Végezetül a KKV-k részvételét eh, illetően legyünk reálisak. A nagy projektek esetében olyan volumenű finanszírozásra van szükség, amelyhez a KKV-k egész egyszerűen nem férhetnek hozzá. Tehát vagy a nagy cégek és a kkv közötti együttműködést kell valahogy erősíteni, annak érdekében, hogy egy PPP konstrukcióban, hogy csoportosulás részeként esetleg részt vehetnek egy ilyen beruházásban, mert önmagukban túl kicsik ahhoz, hogy hogy joggal várhassuk tőlük, hogy részt vegyenek ilyen PPP, nagy PPP beruházásokban. Végezetül még annyit szerettem volna hangsúlyozni, hogy a szocialista frakció meggyőződése, hogy a PPP konstrukció soha nem jelentheti azt, hogy egy szolgált szolgáltatást teljesen privatizálnak, tehát hogy a bevételeket, a profitot magán kézbe csatornázunk, miközben a kockázatot, a beruházás kockázatát az állami szerv vállalja. Nem a nyereséget és a veszteséget is az egyenlő kockázat megosztás értelmében el kell osztani, meg kell osztani. Ez egy nagyon fontos szempont, ami sokszor, ami felett sokszor elsiklik a figyelmünk, most ezt a hibát ne kövessük el, figyeljünk oda erre is. Ez egy fontos eszköz, a PPP konstrukció egy fontos és hasznos eszköz lehet, de mint mindennel ezzel is okosan kell tudni élni, ebben kell segítenünk a harmadik országoknak, a partnerországoknak. Nagyon köszönöm. Az Álda nevében kérjük a kolléganőt. Én is köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Elnézést kérek, hogy ha elmegyek rögtön a felszólalásom után, mert a koordinátorok ülésére kell mennem. Nézzük ezt a munkadokumentumot. számomra a PPP-k nagyon fontos lehetőség az európai vállalatok számára, és az európai vállalatok ezen keresztül jó munkát tudnak végezni a világban. Számomra ez a legfontosabb része a jelentésnek. A közbeszerzést és a koncepciókat illetően már elfogadtunk szabályokat, ezek fontosak a PPP-k számára is. Ez az IMCO-nak is a hatáskörébe tartozunk, és szeretnénk biztosítani, hogy ezek a szabályok működjenek. Az Intában ugyanakkor uh, arra kell koncentrálni, hogy hogy tudjuk kiterjeszteni ezeket az elveket és szabályokat a határokon túlra, és a bevált módszereket külföldön is terjesszük. Az európai vállalkozók egyre inkább hozzáférheznek a külföldi PPP-khez, és az administratív akadályokat ezek előtt meg kell szüntetni. és a beruházásokat is védeni kell. A fejlesztési területen a PPP-k az európai alapoknak hatékony elköltését biztosítják. A nagyobb európai részvétel a, fejlesztési PPP-kben kiegészítik az EU és a tagállamoknak a projektjeit. Végül pedig azt hiszem, hogy az INTA számára érdekes lenne, hogy az, a szabadkereskedelmi megállapodásokat megvizsgálják a PPP-k fényében és meg lehetne vizsgálni, hogy hogyan hatnak a PPP területére, és hogy mely akadályokkal nem foglalkoztak eddig. Köszönöm szépen, és várom a további munkát ezen a területen. Sajnos az elnök nem kapcsolta be a mikrofonját. <laughs> Thank you very much. Uh, the importance of... Köszönöm szépen, Fjellner a kollega mondja. A PPP munkája nagyon fontos a fejlesztés szempontjából, elsősorban az energia és a víz területén. Nyilvánvalóan és az Európai Beruházási Bank jogosan mondta, hogy a védelem szempontjából és a két oldalú szerződések és a vitarendezés szempontjából nagyon fontos. Épp ezért a bizottságnak emlékeznie kell erre, amikor a, a beruházási vitarendezés jogszabályal foglalkozik. A PPP nagyon fontos, de nem akarunk befekt, beruházási védelmet, mert ez csak szemfényforgatás lenne. Szeretnék az EBB-t megkérni, hogy írásban erősítse meg, hogy az EBB azt követeli, hogy legyenek kétoldalú beruházási szerződések, amelyekben van vitarendezési mechanizmus is. Szeretném tudni, hogy ez igaz-e, mert hát akkor számunkra is fontos, eh, hiszen vannak, akik szeretnék ezt, ettől megszabadulni. Tehát a kérdés hogy eh, mi lesz a következménye ennek az EBB működésére. Vagy még többen is beszélnek arról, hogy kizárjanak kizárják a víz vagy az energiaszolgáltatásokat a vitarendezésből, vagy pedig a beruházás védelemből. Ez mit jelentene, hogy ha ez az európai vonal, amit követünk, követünk mit jelent ez az EBB számára? Hogy tudja akkor a szegény országok számára biztosítani, hogy az energia és a vízprojektekhez hozzáférjenek? Elnök. Azt kérném a tolmácsoktól, hogy még adjanak a három, három percet, mert akkor az EBP képviselőjéhez fordulhatok, hogy egy perces választ adjon erre a kérdésre. Azt hiszem, hogy nem nekem kellene választ adni erre a kérdésre, de természetesen, mivel Európai Beruházási Bank vagyunk, különböző megállapodások alapján, a kotonai megállapodás alapján működünk, és az én munkaszintemen azt látom, hogy a kotonai megállapodásban például a kármányokat kötelezi az, hogy kötelezi a külföldi a tőzsdén működjenek. Tehát nagyon fontos, hogy milyen megállapodásokat kötöttek a kormányok és a, a beruházók a projekt dokumentumok szintjén. de azért inkább azt szeretném, hogy a jogászok válaszoljanak ezekre a konkrét kérdésekre. Nagyon köszönjük, és a vita lezárására a jelentéstevőhöz fordulnék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy ennyire érdekel mindenkit a téma. Köszönöm az eszmecserét. Örömmel hallottam, hogy nem hanyagolják el ezt az eszközt a bankban. És nagyon optimista vagyok, hogy sikerül jó eredményre jutnunk, és nagyon jó jelentést sikerül kidolgoznunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel a 17-es rendi pont végére értünk. A 18-as rendi pont kapcsán először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak, és nagyon örülök a zökkenőmentes együttműködésnek. A köszönet mondás, illetve a hála nyilvánítás után, nyilvánítás után szeretnék azonban elnézést kérni, mert a 18-as napirendi pontot sajnos el kell halasztanunk, nyilvánvaló okokból kifolyólag nincs időnk rá, ezért a következő szakbizottsági ülésünkön kerül erre sor. 19-es napirendi pont, egyéb kérdések, úgy látszik, egyéb kérdés nincs. 20-as napirendi pont, következő ülés, március 18 és 19, itt Brüsszelben. Köszönöm, ezzel vége az ülésünknek.